Ich wünsche Ihnen valamennyieknek kellemes jó napot kívánok. Üdvözlöm Önöket a Költségvetési Ellenőrzési Bizottság ülésén. Üdvözlöm Györgyeva asszonyt, az Európai Bizottság alelnök asszonyát. Örülök, hogy tárgyalhatunk. Egy módosítás is lesz a napi rendben, ezt közölnöm kell. A ház főtitkára Velle úr megbetegedett, úgyhogy a meghallgatás jövő csütörtökön lesz Strasbourgban 8 óra 30-kor. Bízom abban, hogy a kollégák el tudnak jönni az akkori ülésre. Ez azt jelenti, hogy be is fejeztem a nyelveket, láthatják. Az egyéb rész alatt, most pedig a harmadik napi rendi pont következik, Martin Drabevo az első, Lazaros úr a számvőszék nevűben parancsoljon. Madam Chair, Madam Rabo. Elnök asszony, előadó asszony, igen, tisztelt bizottsági tagok, alelnök asszony. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy bemutathatom önöknek a számvevő szék 2014-es megbízhatósági nyilatkozatát bemutathatom az éves jelentéssel kapcsolatban. Én bemutathatom a második fejezetet és az éves jelentésből. Egyébként a kollégám jelletében megbeszéltük a bizottság képviselőivel a részletes eredményeket. Kezdjük a programozási időszak első évét, tehát 2014-et, a 2014-20 közötti időszakról van szó. Itt a legfontosabb címek szerepelnek, ez mm, az még az 5.-9. fejezet összefüggésében. Szeretnénk a 2015-ös számokra is egy első pillantást vetni, és a becsőszámok alapján dolgozunk a legfontosabb területeken, és első becséseket közzé teszünk a vidékfejlesztés és a szociális pontokkal kapcsolatban is. Folytatjuk a konkrét elemzést a vidékfejlesztésben, illetve a biztonság, az állampolgárság fejezetét is megvizsgáljuk a megfelelő hiba arányok gorcsó alávételével most nézzük meg, hogy milyen eredményre jutottunk a megbízhatósági nyilatkozattal kapcsolatban. És eh, az eredmény alapján eh, a megbízhatósággal kapcsolatban véleményt nyilvánítottunk, ahogyan eh, már korábbiakban is az EU szerződés elvárja tőlünk egyébként, hogy megnézzük a könyvét alapjául szolgáló számokat, illetve egyes tételeket. A véleményünkben a bevétel szabályos volt és szabályszerű, és az EU számokat megvizsgáltuk a hibák szempontjából is, és meg egy, a kifizetésekkel kapcsolatban megalapított, hogy 2014-es 4,4%-os hibarányt alapítottunk meg, ez nagyjából a 2013-as számnak, a 4,5%-nak felel meg, és a 2%-at jelentősen meghaladja. Most pedig röviden szeretnék kitérni a legfontosabb pontokra. A címek kapcsán a közigazgatásokban anyagi hibák is jelentkeznek. A kohézió, a szociális és területi kohézió 5,7%-os hibarányt mutat, és a versenyképesség munkahelyezemtés pedig 5,6%-os hibarányt mutat. A közigazgatások területén 0,5% volt a hibarány, ez a legalacsonyabb. Ugyanazokat 4,6%-ot állapítottunk meg a tagállamokkal a közös pénzfelhasználások területen. A három fő hozzájáruló a hibákhoz, a költség kifizetések területén jelentkezik, súlyos hibák voltak a, a közbeszerzések területén és a nem megfelelő nyilatkozatok a gazdák esetében mintegy 20%-ot mutatott. A 20, az első fejezetben további elemzést végeztünk a kiírásokkal kapcsolatban, méghozzá azok típusa alapján. A megfelelő a lemzés azt mutatta, hogy 5,5% kétszer olyan magas, mint a 2,7 és bizonyos körülményeket nem vettek figyelembe. Elmúlt évben kiigazító lépéseket is tettek a tagállamok, illetve az Európai Bizottság. Ez pozitív hatással volt a becsült hibákra, ezen, ezek nélkül egyébként 5,5%-os hibányra jutottunk volna az említett 4,4% helyett. Az első fejezet egyébként a pénzügyi kiigazításokat is tartalmazza, és a kifizetések előtt egyébként megfelelő lépéseket tettek, és a kiigazítások és a pénz visszahívások is fontos lépést jelentettek a 2006 közötti kiadások még nem jutottak végleges bizottsági értékeléshez, de úgy gondoljuk a jövőbeli kiigazítások és visszaszer, pénzvisszaszerzések mindenképpen kívást jelentenek, és 2014-es kiadások kihatással lesznek, mintegy 2,6 milliárd euróról beszélünk, ekkora kiigazításra lesz szükség a következő években az Európai Bizottság értékelése szerint. A 2014-2020-as kifizetések új szabályai mindenképpen fontos lépést jelentenek, és az Európai Bizottság az első lépéseket megteszi a további megbízhatóság erősítése érdekében. Az Euró- a szék további szigorításokat is tervez ha csökkenteni akarjuk a hiba arányokat, akkor fontos az, hogy ezeken a területeken, amelyeket említettem, lépéseket tegyünk. Most pedig nagyon röviden kitérek majd az új második fejezetre a költségvetési területen. Itt ebben a témában első alkalommal készítettünk részletes elemzést 2014 kapcsán Korábban ez az első fejezet részeként működött ebben a fejezetben ellenzést készítettünk a több éves pénz, strukturális alapok és pénzügyi alapok abszorpciájáról. Itt megalapíthatjuk, hogy EU hozzájárulásokra van szükség. Az EU társfinanszírozás esetén figyelembe kell venni a kormányzati kiadásokat is. A további években azt láthatjuk, hogy itt a kiadások magas szinten maradnak. Az Európai Bizottságnak a hiba arányokat csökkentenie kell, és adott esetben 2007-2013-as programidőszak lezárása után újabb irányokat kell kijelölni. Itt az Európai Bizottság elfogadta véleményünket, és egy hosszú távú előrejelzést szeretnének alkalmazni a továbbiakban. Ez az érintettek számára fontos, amikor a tövő, jövőbeli kifizetések eh, kérelmezéséről van szó. Itt az Európai Bizottsággal együtt eh, további döntéseket hoztunk, hogyan tudjuk eh, szigorítani ezen a területen lépéseket. Ide tartozik például a közbeszerzések területe és a meglévő keret egyébként pedig kölcsönös megfeleltetés alapján működik. Ez a konstruktív hozzájárulás képes lesz a további kihívásokat is kezelni. Elnök asszony, előadó asszony, igen, tisztelt képviselők. A pozitív üzenetek ellenére számos területen van javulási, fejlődési potenciál. Georgieva asszony kemény feladattal szembesül, hogy csaj, megfelelő kezdeményezéseket tegyen ezen a területen a teljesítmény javítása érdekében. A teljesítmény egyébként pozitív eh, fejlődést mutat Hosszú utat kell még bejárnunk, azonban az Európai Bizottság számíthat a mi támogatásunkra, ezt követően pedig a kollégám bemutatja a további fejezeteket is. A függetlenségünket mindenképpen meg kell őrizni, de az összes európai projektben partnerként kívánunk működni. Én magam és számvőszéki kollégáim segítséget és támogatást nyújtanak, nyújtunk partnereinknek abban, hogy a teljesítmény javuljon itt a megfe- az Európai Tanácsnak, Bizottságnak és az Európai Parlamentnek is szeretném összefoglalni azzal, hogy köszönöm önnek, elnök asszony, az előadónak köszönetet mondok a rendszeres eszmecseréért, amit le tudunk folytatni. Szeretnénk a továbban is ilyen konstruktív módon együttműködni. Köszönöm szépen. A számvevőszék éves jelentésében nagyra értékeljük, hogy milyen innovatív, a performance fejezet számunkra nagyon fontos, és örülünk, hogy ezt a erre a kezdeményezésünkre pozitívan reagált a számvevőszék. Most pedig parancsoljon. Ahogy említette elnök asszony, a performance fejezetet, nos a harmadik fejezetben más megváltozott a fókusz, a teljesítménymenedzsmentre koncentrálunk az EU költségvetésben. Három fő területre tagozódik ez a fejezet idén. Először is a számövőszék az auditokkal kapcsolatos következtetéseket vonta le, a, hogyan került elköltésre az EU költségvetés, milyen volt a performance, a teljesítmény, és külön jelentést is készítettünk erről a teljesítésről. A második terület hasonlóan az előző évekhez a jelentés a bizottság teljesítéséről, és a harmadik fejezet az eredményorientáltságot a 2020-as stratégia tükrében vizsgáltuk. Nézzük az első területet. 2014-ben 24 külön jelentést fogadtunk el, nagyon sok területen, az EU költségvetésben, víz, gazdálkodás, a közös agrárpolitika, közlekedés, stb. Két fő témával foglalkoztunk, először is az eredményekre koncentráltunk, másodszorban pedig arra, hogy a pénzek elköltése milyen hatást gyakorolt a teljesítésre. Az éves jelentési tevékenysége a bizottságnak a következő terület, itt megvizsgáltuk a terveket, az éves tevékenységi jelentéseket és a értékeléseket. Mint minden évben, az előző évekhez hasonlóan most is megvizsgáltuk, hogy a célokkal kapcsolatban mennyire a cél elérés érdekében leghatékonyabb módszereket alkalmazták, vagy mikor nem voltak a legalkalmasabb az eszközök abból a szempontból, hogy ezek mennyire segítik a 2020-as célok megvalósítását. A bizottság majd beszámol arról, hogy milyen menedzsment tervet készített, a számvevőszék részéről elismertük, természetesen egy nagyon nehéz feladata volt a bizottságnak, nem lesz könnyű a feladatot teljesíteni, és ezért minél gyorsabban neki kell látni a siker érdekében. A legfontosabb tanulság a sok számvevőségi jelentés és külön jelentés alapján az, hogy remélhetőleg ezek a folyamat továbbvitelét segítik. Az új rendszert teljesen integrálni kell a már meglévő folyamatokba, és reméljük, hogy ezeket a jelenleg zajló folyamatokat az ajánlásaink mentén sikerül tovább javítani. Ami az EU 2020 stratégia és a költségvetés kapcsolatát illeti, az EU 2020-as stratégia magas szintű céljaihoz kellett igazítani a költségvetés végrehajtását, és, és ez a kapcsolat mindig teljesen kielégítő. A tagállamok kezében vannak itt a legfőbb eszközök. A partnerségi megállapodásokat és az alacsony szintű programokat is vizsgáltuk, megnézve azt, hogy milyen a kapcsolat a 2020-as stratégia és a költségvetés között. Azt találtuk, hogy nem mindig eh, hasznosulnak hatékonyan az alsó operatív szinteken a nagyon magas szinten kitűzött célok, eh, illetve hiányos a kettő között a kapcsolat. Az MFF időszaka a 7 éves költségvetési ciklus nem teljesen esik egybe a 2020-as stratégia céljaival. A következő MFF nagyobb ugyanakkor ér majd véget, mint az a 2020-as stratégia, és ott lesz lehetőség a kettőt összefésülni. Az MFF időszak közepén a fél éves ciklus felénél értékelésre, felülvizsgálatra kerül szó. Ez egy nagyon komplex architektúra, hiszen az Európa 2020-as célkitűzéseit az elnök azt mondja, félbeszakítja az urat, és megkéri, hogy kicsit lassabban olvassa fel a szöveget, mert így nagyon nehéz tolmácsolni. Másodszorban a bizottság beszámolói tevékenysége még nem igazából teljes, sőt mondhatni azt hiányos. A költések, a kiadások többsége még az előző programokkal függ össze, és az előző programokat még természetesen az EU 2020-ban nem lehetett figyelembe venni ami az stratégiai beruházási alapokat illeti. Itt öt alapból történik a pénzek, pénzgazdálkodás, ezek államok szintjén, öt külön partnerségi megállapodást, és ezen belül mindegyiknél egy-egy programot külön is megvizsgáltuk. És azt tapasztaltuk, és azt a kérdést tettük fel, hogy van egy állandó kapcsolat a stratégiai alapok és az Európa 2020 között, és azt tapasztaltuk, hogy nem sikerült teljesen konzekvensen lefordítani a partnerségi megállapodások E, nyelvére e, a stratégiai célkitűzéseket, ezen tehát javítani kell. Azt a kérdést is feltettük, hogy a kiválasztott, e, megvizsgált partnerségi programokban, mintákban mennyire sikerül összekapcsolni a kettőt, a partnerségi megállapodásokat és a 2020-as célokat. Van koherencia ugyan, de még nem teljes mértékűen akrázzuk ezeket a lehetőségeket. Partnerségi megállapodások úgy tűnik, hogy külön-külön foglalkoznak a célokkal, és nem sikerül a teljes koherenciát megteremteni. De üdvözöltük azt, hogy a tagállamokra vonatkozó adatok kapcsán ezeket egymással összefüggésben összehasonlítva is vizsgálni lehessen. A tagállamok a partnerségi megállapodásba kvantifikált eredményeket kell, hogy kimutassanak. Jelen pillanatban ez teljesítés még viszonylag gyenge. A teljesítmény tartalék rendszerre, mert tavaly is foglalkoztunk, itt is még hát elég sok a kiaknázható tartalék a Elnök asszony, elnézést, hogy túl gyorsan beszélek, illetve olvasok, és elnézést kér az úr a tolmácsoktól. Elnök asszony, hát e, valóban kifulladtak teljesen a tolmácsok. Köszönöm szépen, hogy ismertette a performance fejezetet. Ez egy nagyon nehéz fejezet, nagyon sok kritikus kérdéseket teszünk majd fel az alelnök asszonynak. De mindenek előtt szeretnék önnek gratulálni. Nem tudom, hogy látták-e a kollégák, 2016. januárjában az ENSZ tette egy jelentést, humanitárius segély és az elnök asszony volt az egyik szerzője ennek az ENSZ jelentésnek, ez egy nagyon fontos dokumentum, a menekült kérdéssel foglalkozik a jelentés, és természetesen nap mint nap mi is és a polgárok is konfrontálódnak ezzel a kérdéssel. És jutalomból most meg is kapja a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt jelentéstevő, tisztelt képviselők, tisztelt László és Kárdi úr, a szembevőszék tagjai, hölgyeim és uraim! Szeretném szerényen azzal a megalapítással kezdeni, hogy, hogy a világ nehézségeket él meg, Európában mi is nehézségeket élünk meg, és ebben a kontextusban ennek a mai megbeszélésnek szimbolikus jellege van. Egyrészt sürgősen rá kell arra tapintani, hogy mi az, amit meg kell tennünk, másrészt viszont valóban meg is kell ezt tenni. Szeretném megköszönni a lehetőséget, hogy a 2014-es mentesítés kérdésében alkalmam van ellátogatni ide a szakbizottságban, meg szeretném köszönni a nagyon jó minőségű kérdéseket, írásos kérdéseket, erre részletes válaszokat adunk és hogyha bárkinek még tovább igénye van kiegészítés, akkor szívesen ezt is megadjuk. Bevezetésként hadd mondjam el azt, hogy négy dologgal szeretnék foglalkozni, az eredményekre való koncentrálás, megfelelés kérdése, az átláthatóság kérdése, illetve az emberi erőforrások kérdése. Szeretnék köszönetet mondani a számvevőszéknek. Cardiff úrtól az imént hallottuk, hogy milyen munkát végzett. Köszönjük ezt. Lázaró úrnak is köszönet. Ahhoz, hogy elkezdődjön ez a mentesítési folyamat, egy egészen új megközelítést alkalmaztunk, amely az eredményekre, illetve a teljesítményre összpontosít. Ezt hallottuk Labajov asszonytól, a jelentéstevőtől is. Ilyen szempontból úgy gondolom, hogy az idei mentesítési eljárás mindenképpen fordulópont. Számukra a bizottságban mindenképpen az, teljes szívünkből támogatjuk azt, hogy a lehető legjobb eredményt érjük el, európai hozzáadott értéket teremtsünk a adófizetők pénzéből. Minden olyan területen, ahol költünk, minden programban, amit EU néven futtatunk, ezt mindig meg kell valósítani. Tudják, hogy a teljesítmény orientáltságú költségvetésnek bizonyos idő elteltével hatása van arra, hogy hogyan költjük el a pénzünket. Négy kérdésünk van, mire költünk, prioritásokra való ö, koncentrálás, hogyan költjük, milyen minőségű ez, hogyan értékeljük a, költ, az el, a pénz elköltését, és a hatást és az eredményeket figyeljük, illetve hogy hogyan kommunikálunk az EU-s költségvetésről. Politikai elközettséget kell kiépíteni, szakmai hozzáértést, illetve intézmény közi együttműködést, hogy ezt a stratégiát meg tudjuk valósítani, és igazi eredmény alapú költségvetésünk legyen. Először is egy olyan szakértői csoportot hoztunk létre, amelyek a pénz elköltésével foglalkoznak, szak, folyamatosan értékelik azt, hogy milyen előrelépés történik, illetve az, a bizottságnak egy nyilatkozata is szól arról, hogy 2016-ban pontosan milyen etapjai lennek a stratégiának az összes az összes területen megvizsgáljuk ezt, tehát az összes olyan téren, ahol eh, EU-s pénzeket folyosítunk. Tehát folytonosan el kell gondolkodni azon, hogy merre haladunk, hogy haladunk, ha problémák vannak, akkor azokat meg kell oldani. Második dolog, a budget ban létrejött egy új osztály, amelynek az a célja, hogy a bevált gyakorlatokat itt tudjuk összefogni, és ez egy nagyon magas szintű szakértői, szakértői csapat, amelynek a lényeg az, hogy körbenézünk a világon, hogy hol van még jól működő eredményalapú költségvetés, a bevált gyakorlatokat próbáljuk itt becsatornázni a mi stratégiánkba. Nagyon fontos az is, hogy ez az új 2015-2020-as időszakra vonatkozó stratégiának csak akkor lehet eredménye, miközben folyik a költségvetés végrehajtása. Egyetértek Carrefourral abban, hogy a cél az, hogy az átalakulást végrehajtsuk, de menet közben kell áttérni az eredmény orientáltságra. Ez azt jelenti, hogy a nagy programok esetében az ex post, ex post értékelésekből kell tanulnunk, kohéziós alap, regionális alapok, szociális alap, kohéziós alapok, ezeknek a nagy projekteknek az expost, a folyó expost eredményeiből vagy elemzéséből kell tanulnunk. Egyébként kaptunk már ilyen expost ajánlásokat. A Finn projekt esetében már a program, teljes program 36%-ánál tartanak, nagyon fontos tehát, hogy ilyen korai stádiumban is legyen ex post elemzésünk. Ez segít minket abban, hogy például a Horizont 2020 esetében tudjuk merre haladunk. Harmadik dolog. Intézményközi módon szeretnénk ezt a stratégiát végrehajtani. Szeretnénk, hogyha minél több érintett felet bevonnánk ebbe, a tanács, a számbevőszék és a parlament is részes ennek a folyamatnak. Örülünk annak, hogy számvevőszék volt az első, aki elkötelezte magát ebben az együttműködésben. Éves alapon fogunk mérleget vonni, különböző konferenciákat rendezünk ennek, enne, ezen téma körül. Tavaly szeptember 22-én volt az első, már megvan a követ, az idei is, 2016-ban is szeptember 22-én lesz. Gressle asszony figyelembe vettük azt is, hogy a szakbizottság itt mikor ülésezik, úgyhogy ezt be lehet már most írni mindenkinek a naptárába. Nézzük itt egy alpontot. Az eredményekre való koncentrálás azt jelenti, hogy a megfelelésnek is jónak kell lenni, azért vannak szabályok, hogy ezeket betartsuk. Az elmúlt két évben stabilizálódott 4,4%-nál a hiba arány, de ez még mindig túl magas, sokkal magasabb, mint a materialitásbeli küszöb. Tehát két területen kell még haladást elérni. Először is a hiba megelőzése, hiszen ez a legjobb módja annak, hogy csökkenjen a hiba arány. Tehát el kell kerülni a hibákat, így lehet, így lehet ezeket megszüntetni. Itt nagyon fontos, hogy együtt tudjuk működni a parlamenttel, ez egyszerűsítésben elképzelhető, hogy a pénzügyi szabályzatot is egyszerűsíteni kell, hogy legalább a bonyolultság megszüntetésével a hibák, lehetséges hibák egy százalékát megszüntessék. Nagyon fontos itt is a bevált gyakorlatok cseréje, terjesztése különböző hálózatokon keresztül, például tagállami hálózatokon keresztül. Ezen kívül nagyon nagy szükség van a korrekcióra. Ez ösztönzi a megelőzést. Amikor a hatóságok tudják, hogy akár nettó korrekcióval is elvehetünk pénzt, akkor nagyobb az esély arra, hogy ők fegyelmezettebbek legyenek, és megtegyék a preventív lépéseket. Ami a 2014 2020 es szabályokat illeti, sokkal nagyobb itt az esélye annak, hogy nettó korrekciókat hajtsunk végre a különböző programokban. Ez az éves kifizetések 2%-át jelentik, ez egy elég komoly összeg, ez fontos megpróbáljuk a reziduális hiba arányt lecsökkenteni, úgyhogy közelebb legyen a materialitás beli küszöbhöz. A korrekcióból származó hibák egyébként az előző évek szabálytalan kiadásaiból származnak, tehát nyilván ezt nem lehet bevonni a szembevőszék szempontjából, szembevőszék szempontjából az ö, éves elemzésbe, de nagyon fontos az, hogy mindezeket a szempontokat együtt vizsgáljuk, hogy a végeredmény legyen az, amit szeretnénk elérni. Nagyon fontos, hogy tanuljunk abból is, hogy miért voltak ilyen sokáig magasak a hibarányok, ez egy ajánlása volt a szemvevőszéknek, de figyeljünk oda valamire. A félidős felülvizsgálatok esetében nem kaptunk még elegendő információt az új programok megvalósításáról, végrehajtásáról, de ettől még ezt a kérdést meg kell vizsgálni. Tehát meg kell próbálni extrapolálni a múlt hibáit, rávetíteni a jelenlegi helyzetre. Az adatrendszerek területén némi előrelépést értünk el, de sajnos a tagállami adatok nem mindig olyan meg, nem olyan megbízhatóak, mint amilyenek kéne lenniük. Tehát kiigazításokra van szükség, amelyet a számvevőszék, illetve a mi saját auditoraink hajtanak végre. Nézzük a harmadik nagy témát, átláthatóság. Azt gondolom, hogy nagyon nyíltan elköteleztük magukat, magunkat, hogy átláthatóan működjünk, hiszen az átláthatóság az adófizetők legjobb barátja. Nagyon fontosnak tartom ezeket a kiigazításokat, amiről az éves munkaprogramunkban is beszámoltunk. Úgy gondolom, hogy a számvevőszék is azt, szere- számvevőszék is azt szeretnénk, hogyha az adatok átláthatósága nőne, így aztán még határozottabb következtetéseket tudnánk levonni. Egyszerű audit modell a cél valójában. Fontosnak tartom elmondani, hogy a, hogy a bizottság teljes beszámolás és elemzési jelentés rendszerét megpróbáljuk újra tervezni, és valószínűleg ezzel is javítunk a helyzeten. A szintetikus jelentés a három, és a 318-as cikkről szóló jelentést meg egybegyúrjuk, és ez a, mind a kettő a teljesítményről szól. Aztán emberi erőforrások tekintetében is átláthatóbbak szeretnénk lenni az úgynevezett revolving door esetekkel. Itt az, az ombudsmannak volt egy ajánlása, ezt megvalósítottuk, és ezt már értékelte is az ombudsman csalás elleni fellépés. A felügyeleti bizottságnak megadott plusz hatáskör nem egyszerű kérdés, de örömmel mondhat, számolhatok be arról, hogy már nem a felügyeleti bizottság, hanem a bizottság foglalkozik ezzel a kérdéssel. Ezt javasolták nekünk, ezt megtettük. Illetve a felügyeleti bizottság döntései, amelyek a titkárság emberi erőforrásai vonatkoznak, ezeket a kérdések, ezekkel a kérdésekkel is foglalkozunk mi is. Megnézzük, talán a holland elnökség alatt plusz intézkedéseket tudunk hozni, melynek lényege az lenne, hogy elkerüljük annak a látszatát is, hogy itt bármilyen interferenciáról van szó. Nézzük a negyedik nagy témát, emberi erőforrások. Én büszke vagyok minden egyes dolgozónkra. Szerintem nagyon kompetens és elkötelezett emberekről van szó, akik keményen dolgoznak. 110 ezer 110 ezer órát dolgoztak ezek az emberek ingyen, ezt, ez, volt a, ez volt az egyik becslésünk. Megpróbáljuk ezeknek az embereknek a munkáját még vonzóbbá tenni, úgyhogy mobilitással, flexibilitással ösztönözzük őket, illetve el kell kerülni az alul teljesítést. Erre is odafigyelünk. Példaként elmondanám, hogy pontosan mit is gondol, miért is értünk ezzel, ezen ez alatt. A DG Home-ban és az Econ-ban tavaly egy átrendezést tar- ö, szerveztünk meg, ugye hat, ö, 65 plusz munkahelyet teremtettünk meg, erre több mint 800-an rendelkeznek, 800-an jelentkeztek, volt olyan, aki két munkahelyre is jelentkezett, ugye a migráns válság miatt volt erre szükség. Egyébként nagyon megdöbbentő volt azt látni, hogy nagyon jó jelentkezéseket kaptunk, és evidens volt az is, hogy mindenképpen rugalmaságra kell törekedni itt is. Nem nem lárpullár kell a rugalmasságra törekedni, hanem azért, mert 5%-os emberi erőforrás csökkentése kell olyan, olyan szolgálatot létrehozni, amely megfelel az igényeinknek. Ez azt jelenti, hogy idén több mint száz munkahely szűnik meg EU-s intézményi állásokban, jövőre pedig több mint 250 állás. Nagyon fontos tehát, hogy racionalizáljuk a, szolgáltatás, a szolgálatot, racionalizáljuk tehát, és maximálisan kihasználjuk. Nagyon fontos a horizontális hatékonyság a logisztikában és a kommunikációban, illetve vertikálisan is fontos ezt elérni. Sokszor újra kell az egész struktúrát tervezni. A rugalmasság több irányba is értelmezhető. Az embereinket rugalmasságra ösztönözzük, és cserébe mi is adunk nekik némi rugalmasságot, például a távmunkán keresztül. Nos, nagyon fontos ez különösen az új biztonsági körülmények között. Tehát a cél az, hogy a biztonsági megszorítások között is el tudjuk végezni munkánkat. A távmunkának köszönhetően például a belgiumi négyes szintű riasztási, biztonsági riasztási szint alatt is képesek voltunk munkát elvégezni. A jövőben megpróbáljuk azt elérni, hogy akár európai iskolákra is vonatkoztassuk ezt a rendszert, azt is valahogyan meg kell oldani. Nagyon fontos az, hogy a középszintű menedzsmentnél is ezt meg tudjuk valósítani. Itt van egy 40%-os mobilitási célunk, ezt az egész bizottság alátámasztotta és elfogadta. Itt egyébként elég jó az eredményük. A kollégáim bizottságülések után egy rövid videóban fordulok a kollégákhoz, és elmondom, hogy kit neveztünk ki. Általában egy férfit, egy nőt, vagy két férfit, két nőt nevezünk ki. Ezt próbáltuk elérni tehát, hogy a vezető pozícióban levő nők, vagy középvezetői pozícióban levő nők aránya is nőjön. Próbáljuk gyakorlatias és dinamikus megközelítéssel javítani az európai intézményekben dolgozó személyek eh, munkáját, életét. Egyébként nagyon felelősségteljes ez az egész stratégia végrehajtása, és mindent megteszünk, hogy a mieink számára a lehető legjobbat dolgozzuk ki. Köszönöm. Köszönöm, Köszönöm szépen, alelnök asszony. Köszönöm azt is, hogy válaszolt a kérdésekre. Egy csúcsot döntött, 120 kérdés jutott önnek, és ezért aztán támogatásunkat élvezi abban is, hogy egy jobb fajta jelentési rendszer jön létre. Tehát például az éves jelentésben az emberi erőforrás sok igazgatóság éves jelentés esetében, hát sok kérdést nem kellett feltenni, hát, ezt meg vele is írhatták volna a jelentésbe, tulajdonképpen ez egy, ez egy ilyen minimum egy jelentési rendszernek, ebben támogatjuk, hogy például a betegség napok száma stb. szerepeljen alapvetően benne, és most a személyzeti ügyekről van szó, a jogi bizottság emberei is itt vannak a mai napon, akik nagyon szívesen ragaszkodnak ahhoz, hogy személyzeti ügyekben ők vannak otthon. Jó lett volna, ha eljöttek volna, jó lett volna, ha ők hallgatják ők is ezt. Most pedig az előadónak, Mártina Gyagajóvának adok szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, igen, tisztelt alelnök asszony, számvőszéki tagok, kedves kollégák, ez, ez végül is az utolsó jelentő vita, azt hiszem a 2014-es és hát hiányozni fognak ezek után, itt lehetőséget kapunk arra, hogy konkrét ügyeket itt felvessünk a mai napon, és egy ilyen globális megközelítés helyébe konkrét kérdéseket helyezzünk, és gyakorlatilag két konkrét hozzászólásom, és egy listája is egy kérdéseknek, amikben mélyebbre szeretnék ásni egy kicsit majd, amikor a végig Nyilván nem fognak meglepődni, hogyha újra hangsúlyozom azt a kívánságomat, hogy egy kiegyensúlyozott ö, ö, megközelítést alkalmazunk a teljesítmény, a performance és a megbízhatóság között és a felelősség között, és szükség van arra, hogy erősítsük a megfelelő erőforrásokat koncentráljuk, és szinergiahatásokra kell törekedni. Itt innovatív eszközökre is van szükség az allokációknál, a kifizetéseknél, és itt figyelembe kell venni a valóságot. Abban bízom, hogy ezt meg is tették. Ez a transfer persze még nem a vége egy folyamatnak, ez csak a kezdete a folyamatnak és ebben a mentességben azt hiszem tényleg a kezdeteket csináljuk csak, most kezdünk az újfajta módon dolgozni, és ezt javítani kell, az összes paramétert javítani kell tulajdonképpen az elfogadottság és a, az elfogadott tervek kapcsán és a végrehajtás kapcsán is számos teendő van még. 2014-es bizottsági mentesség és az alelnök asszony által elmondottak kapcsán azt hiszem ez alapvető felvetések konkrét ügyet szeretnék felvenni. Hát nem mindig ugyanarról van szó, amire, amit ön említett, de azért ugye vannak átfedések is, ami a performance, a teljesítményt illeti. És köszönöm szépen a számvőszéknek itt, hogy azt gondolom fontos ügyekre hívták fel a figyelmet a 2014-es jelentésükben. Felhívják a figyelmet arra, hogy két egymást átfedő periódusról beszélünk, a több éves pénzügyi keret és a növekedés és munkahelyteremtő politika egymás átfedő, és időnként ezek átfedik egymást, de külön irányba is mutatnak. Természetesen pénzügyi menedzsmentről van itt szó, és a teljesítményt elemezni kell mindkettőnél. Fontos, hogy biztosítsuk a politikai célok elérését. Ez a pénzügyi menedzsment célja. Ezért szeretném jobban felhívni a figyelmet, mert konkrét válaszokat szeretnénk kapni. Újra felteszem a kérdést, mi a Juncker-féle cselekvési terv közötti kapcsolat és az Euró 2020-as stratégia között? Hol van a kapcsolat? Hol van ez a összekötő kapocs, például a menetrendet, a struktúrát és a jelentéstételi rendszert figyelembe véve, hogyan kötjük össze ezt a kettőt, hogyan vagyunk ezt képesek a gyakorlati szintre lefordítani majd mert egyrészt azt látom, hogy van egy programozási terület, politikai szinten, mint mondtam, hogy a Euro 2020-as stratégia és a, 20, a Juncker-féle stratégia, és a, itt van a hét zászlós hajó kiemelt célirány, mint olyan, és másrészt pedig itt van a több éves pénzügyi keret, a 2014-2020-as, és hát még Juncker kinevezése előtt ezt már elfogadták, most ez hogyan viszonyul a Juncker tervhöz, és itt a különböző szakpolitikákban ez igencsak befolyása, hogy hogyan költjük el a, pénz, költjük el a pénzünket. A második nagyon fontos pont, joggal sajnálja, a számvevőszék, hogy egy potenciális előny elmarad, ami hogyha egy alá vonnák az öt beruházási területet, eh, és ezt nem sikerült meglépni, illetőleg az Euró 2020-as célok magas szintjét nem ültették át az operatív célokba a partnerségi kapcsolatokon belül, partnerségi programokon belül. Ez egy nem rendszerszerű megközelítés, és ez súlyos problémát jelent mert az integrált területi beruházások esetében szinergiákra kell törekedni feltétlenül. Másrészt a szabályozás csak az EADF-re vonatkozik, igazából csak azt fedi le. Jó lenne, hogyha erre reagált volna azt gondolom, hogy egy útólagos elemzés mindenképpen fontos, amit a számbőszék támogat is, és ezen dolgozok pillanatnyilag. A harmadik pont a kísérleti projektek, milyen a vidékfejlesztésben, a vidéki térségek fejlesztésében éppen azt látjuk, hogy bizony a teljesítmény kívánivalót hagy maga után, és hogy a, de, és itt is számíthat a számvevőszékre. A számvevőszék éves jelentése felhívja figyelmet, a strukturális projektek kétharmada, teljesen vagy részben éri el a célokat. Ez azt jelenti, hogy egy negyede a projekteknek nem éri el a céljait, és ez, hát, ezt már többször is hangsúlyoztam, ugye háromnegyed, egynegyed az aránya a vidékfejlesztésben, a, a teljesítményértékelés rámutatott arra, hogy az áttételes hatás nem hatékony, tehát a többszöröző, a multiplikátor hatás nem elég jó. Szeretném a számbevőszéket felhívni arra, hogy mélyítse el az elemzését azzal kapcsolatban, milyen teljesítményeket tudtunk elérni, mert erre szükség van, és hát ez, itt javulásra kell számítani. Megfelelő egyensúlyt kell kialakítani a formális és eljárási vizsgálatok között a hibák, a szabályszerűség és a többi, és a tényleges e, eredményt is vigyelembe kell venni. Tehát, hogy tényleg mit értünk el az abszorpció területén, és mindenképpen a megbízható pénzügyi gazdálkodás az, amire törekedni kell. Itt üdvözlöm az ilyen jellegű kezdeményezéseket, amelyeket önnől, öntől láttunk, alelnök asszony, és most jön a következő pontom, természetesen a compliance, a megfeleltetési megközelítést is alkalmazni kell, a szabályokat be kell tartani, a hiba arányok most 4,6 százalék felé haladnak, és az operatív kiadásoknál bizony a bizottságnak vezető szerep jut. 3,7% volt ugyanaz az arány egy korábbi évben, 2013-ban. Ezt nem lehet ignorálni, hogy ez a szám itt szerepel, és ezért a saját belső politikáikat is figyelembe kell venni. Természetesen a compliance nem hagyható figyelmen nélkül, és ezt végig kell venni politikáról, szakpolitikáról, szakpolitikára lépve. És ezek a belső politikák már a parlamentben egyébként számos vita forrással szolgáltak, vegyük a menekült politikát, teljesen világos, hogy itt aggályok vannak a közvéleményben, és Avramopoulos úr igazából nem talált időt arra, hogy a KONT szakbizottsága megvitassa az e területen megtendő lépéseket. Ez azért egy nagyon konkrét pont, és egy nagyon fontos politikai vetület, és igenis itt elvárnánk, hogy kötelezettségvállalásokat teljesítsen az Európai Bizottság. Most itt egyelőre szeretném is összefoglalni az első részét annak, amit el kívánok mondani és a következtetésekre majd még visszatérek a végén. Köszönöm szépen. Alelnök asszony, parancsoljon. Köszönöm szépen. Tehát annak a szükségszerűsége, hogy egy egyensúlyt alakítsuk ki a performance és a compliance között, teljesen kategorikusan egyetértek ezzel, mégis azt szeretném mondani, hogy a compliance javulása, az a teljesítmény, a performance javulására is kihat. És azt gondolom szélesebb értelemben ugyanannak az egyenletnek a két tételéről van szó. És emlékeztetni szeretnék arra, amit a számvevőszék képviseletében Kadifur elmondott, hogy a időbe kerül, hogy átalakítsuk a menetrendet, de ha helyes irányba indulunk el, az egy első fontos lépés, de ehhez hát ki kell találnunk, hogy mit kell tenni, és itt lépésekre kell ezt lebontani, ez egy fontos lépés, és ez a mi feladatunk, hogy mérni tudjunk, hogyan alakuljuk az Euró 20, a Juncker prioritások, a 7 zászlós hajó kezdeményezés, a több éves pénzügyi keret, mert ezek hogy függenek össze? Erre kérdezett rá az imént. A 7 zászlós hajós irányelv egy rendkívül fontos egy... és eh, itt ezek jelentkeznek, ezek az hajó kezdeményezések a tövés pénzügyi keretben. Itt 20%-ért felelünk mi, és hogyha megnézzük a digitális agendát, az Innovációs Unió, a forráshatékony gazdaság az új szakképzés, az európai platform, a szegénység ellen, stb. Tehát ezek a legfontosabb felvetések, és megtaláljuk a hét zászlóshajós kezdeményezés levetődi, levetületét a több éves pénzügyi keretben és a partnerségi megállapodásokat sem szabad elfelejteni, és ez alapján meg lehet állapítani, hol alakul ki kapcsolat. Persze bonyolultabbá válik ez a helyzet, hogyha megnézzük a számvevőszék véleményét, teljes joggal kifogásolnak dolgokat, itt vannak a célok, az Euró 20-20-as célok, és a partnerségi megállapodás hogyan reagál erre, és az országról országra komoly változások vannak. Egyrészt miért van ez? Az egyes országok különböző részleteket jelöltek ki, hiszen őnekik kell a részleteket kidolgozni, megvan egy saját tervezésük, és a költségvetés függvénye is. Hát az egyesek többet tettek, mások kevesebbet, vannak akik mechanikusabb lépéseket tettek, mások érdemibb, átfogóbb megközelítést alkalmaztak. Másodszorban ez attól is függ, hogy egy nemzeti kontextusban mennyire fontos az EU költségvetés. Tehát vannak országok, ahol komoly finanszírozási tétel, tehát a beruházásaikban a ez egy fontos dolog, akkor a korreláció nagyobb, mint olyan országokban, ahol az EU költségvetési rész kicsi az ő saját költségvetés közképest, gyakorlatilag egy-két zászlóshajó kezdeményezéshez kötődnek csak, nem a héthez, mint ahogy mondtuk. Vannak országok, ahol erősebb ez a kötődés, vannak, ahol a a kutatás fejlesztés kerül előtérbe, más, máskor meg mások, ezért aztán egy sokszínűség alakult itt ki ebben is, ez nem rossz dolog önmagában, inkább arról van szó, hogyan tudunk jobban fókuszálni a prioritásokra, hogyan tudjuk az eredményességet jobban figyelembe venni. Az Euro 2020, illetve a Juncker 10 prioritása, hogyan függenek ezek össze. Megint csak figyelembe kell venni két megállapítást. Az egyik dolog, a Juncker prioritások közül több is van, amely közvetlenül és lényegesen összefügg a költségvetési hatásokkal például a munkahelyteremtésben, a növekedésbe tett beruházások nyilvánvalóan megfelelő beruházások kihatással járnak. És vannak mások, és nem annyira foglalkoztat, vagy költségvetési hatással járnak Elnézést kérek, mondja szóval egy kicsit szélesen. Tehát elmélyítjük és szélesítjük az egységes piacot, hogyha a, a, itt a tőke, a banktőke egységességéről beszélünk, ez nem annyira fontos, itt inkább kisebb hatások jelentkeznek. Ez egy aspektus. A költségvetési jelentősége a dolognak, a prioritások költségvetési jelentősége prioritásonként változik, és ezért aztán vannak átfedések az Euró 20-20-szal. Azt gondolom, hogy a 10 Juncker prioritás inkább fókuszál az Euró 20-20-ra, tehát az ottani prioritásokra reagál, és azon túlmenve, amit az Euró 2020-ba beletettünk, ez így sürgős, sürgető feladatok is vannak, sőt új prioritások is jelentkeznek. Az egyik ilyen például a menekült válság, amire reagálni kell, a másik pedig a versenyképesség, amit az egységes piac elmélyítésével és szélesítésével tudunk erősíteni. Vagyis mit tudunk ezek után tenni? Itt különböző elemek merülnek fel, mire képes itt a bizottság igyekszünk, amennyire csak lehet, ezeket úgy átfedni egymással, hogy a költségvetést hatékonyan tudjuk felhasználni. Az Euró 20-20-as az iránytű a továbbiakra, és ez átfogó és világos véleményem szerint abban a tekintetben, hogy hogyan tudjuk támogatni a növekedést és a hatékonyságot az EU-ban. A Juncker terv prioritásai olyan lépéseket tart, irányoznak elő, hogy éppen ebbe az irányba haladjunk tovább. A két felület egymást átfedi és erősíti is, és ezen dolgoznak az emberek nálunk. Ez nem ellentmondás a kettő között, ami van, sokkal inkább nyilvánvaló szerintem ez egy iránymutatás arra nézve, hogy ö, ö, hogyan tudjuk a kettőt összevonni. Ami pedig a magas szintű a célokat illeti, hogy ezek nem kerültek át a gyakorlatba, hogyan nem, nem fordítódnak le a gyakorlatba. Egy dolgot itt felvetnék, csak egy magyarázatot arra, hogy milyen eltérő vélemények és nehézségek vannak. Amit Kártif úr mondott, ugye mi az elején járunk ennek az útnak, amikor a teljesítményre fókuszálunk, és, ez, és az eredményekre fókuszálunk, ezért aztán arra kell törekednünk, hogy ezen az úton gyorsabban haladjunk, és elfogadjuk azt is látni kell, hogyha a mai lépéseik meghatározzák, hogy a jövőben mit tudunk tenni, és hát hogyan tudjuk kiigazítani azt, ami esetleg nem megfelelő. Joggal állapította meg egyébként, hogy sokat kell még tanulni egymástól, és ezért hangsúlyoztam az elején már, hogy politikai szinten és operatív szinten, személyzeti szinten mi folyamatosan igyekszünk integrálni a különböző területeket, hogy ne maradjunk le a vidékfejlesztésben pedig azt látjuk, hogy itt fontos lépések születtek, hogy kölcsönösen megtermékenyek, erősítsék egymást az egyes területek, itt itt van a digitalizáció, ugye ez fontos a versenyképesség számára, itt kohéziós pénzeket és fejlesztési pénzeket is fel lehet használni annak érdekében, hogy erősítsük a széles sávú internet elterjedését az európai térségekben. Ezt megfelelően kell átültetni a gyakorlatba, ilyen példákon keresztül tudunk lépni, hogy gyorsabban tudjunk haladni egyes területeken. Tehát az egyik szint, hogy gyorsabban átkerüljön a másik szint, a gyakorlati szintre. A gazdálkodás, a pénzügyi gazdálkodás esetében teljesen egyetértek azzal, hogy a szabályokat be kell tartani, a szabályok betartását nem lehet vitatni. Ezért aztán a munkánk megfelelő figyelemmel folytatódik majd ezen a területen is. Végül pedig egy nagyon konkrét kérdés is feltett nekünk. A versenyképesség miért romlott ezen a területen, a versenyképesség területen a hiba arány? Mi is történt valójában? Nos, az történt ebben az évben, hogy na, néhány nagy hiba jött létre, és ezek a számot meglehetősen torzították, vagy hát a mérleget, az egyensúlyt kiborították. A hibák egyik fele hat nagy hibá, er, er, hibából ered végül is, és e, igazából e, egy nagy hibára vezethető vissza nagyon sok minden más. 2013-2014-ben ezt megváltoztattuk, tehát a hat nagy hiba már így nem fordult elő az több mint a fele a témákat megállapította, itt a nemzeti hatóságok tanúsítványozási gyakorlata az, amire figyelnünk kell. Itt megfelelő auditorokat kell, számbevőket kell felkészíteni arra, hogy tényleg reagálni tudjanak és egy átfogó rendszert hoztunk létre az előzetes ellenőrzések vonatkozásában, részletes checklistákkal, ellenőrzési listákkal, és aprólékosan előírjuk az ellenőrzések menetét, így eleget teszünk a számvevőszék követeléseinek, és az előzetes ellenőrzések hatékonysága az FP7-esben és a Horizon 2020-ban javulni fog. Azzal szeretném lezárni az egészet, hogy Horizon 20 20-ban bizonyos hibáknak nem, nem szabad volna előfordulni. Az FP7-es túl részletesen volt tervezve, hogyha meg kell nézni, hogy mit kell tennünk, egyszerűsítenünk kell például, rengeteget beszélünk erről, ezt itt megtaláljuk. Ennek az oka, vagy ez az oka annak, hogy elindultak a költségoptimalizáció útján, itt olyan itt vannak a kutatók, akik jelentéseket készítenek, ezt pontosabban kell előírni, hogy mit kell tenniük, és csökkenteni kell a kockázatát annak, hogy ezek a hibák létrejöjjenek. Azt hiszem a számbevőszék egyetért abban, hogy végül is leckét kell, megtanultuk abból, ami történt a kutatási keretben a hetedik, az FB7-es alatt. Köszönöm szépen, Stehovski kolléga. Vásená paní reportárko, vásená paní... Tisztelt előadóasszony, elnökasszony, a számvevőszék tisztelt képviselői, biztosasszony. Először is engedjék meg, hogy megköszönjem önöknek a remek munkát, ezzel a jelentéssel kapcsolatban elvégzett munkát, és önnek, biztos asszony, személyesen is köszönöm azokat a részletes válaszokat, amelyeket megküldött nekünk az ülés előtt. Nagyon sok kérdésünket megválaszolta, de még lenne egy konkrét kérdésem. Ez a tagállamoknak jutatott támogatásokkal függ össze. A cseh köztársaságban az európai támogatások fogalma tulajdonképpen a transzparencia hiányának és a korrupciónak a szimbólumává vált. Egyáltalán nem pozitív a ennek a kifejezésnek, hanem az emberek gyakori csalásokat asszociálnak vele. A vasút lehetne egy példa, ahol is az operatív programok kapcsán, amelyeknek ugye a célja az volt, hogy infrastruktúra fejlesztés valósuljon meg. Egyetlen egy vállalat vehetett ebben részt, és ez alapvetően sérti a közbeszerzési szabályokat. És most térek rá a kérdésemre, biztos asszony. A bizottság mit kíván tenni a tagállamokban egyre inkább szaporodó csalásokkal kapcsolatban, amelyek az EU támogatásokat e, illetik? Az ellenőrző hatóságok egyszerűen sokszor nem működnek a tagállamokban, vagy e, hiányos a működésük. Hogyan kíván ön e, ösztönzéseket adni a tagállamok ellenőrző hatóságainak, hogy a, például nálunk a vasút területén fellépjenek a közbeszerzési csalásokkal szemben? Egyáltalán az Olafot tájékoztatják ezekről? a alelnök asszony. Az ellenőrzős filozófiája a megosztott menedzsment igazgatás kapcsán az, hogy minél inkább hagyatkozunk az ellenőrzésre és az auditra a kedvezményezethez közeli pontján az ellenőrzési láncnak. Sajnos gyakran nehézségek vannak, mert tagállamoktól nem kapunk megbízható információkat. És éppen ezért a bizottság kiegészíti a tagállamok erőfeszítéseit a saját audit munkájával. És természetesen a számbevőszék pedig a mi könyvvizsgálóinknak a munkájához teszi hozzá a saját ellenőrzéseit. Úgy gondoljuk, nagyon fontos beruházni képzésbe, iránymutatások kidolgozásába, az ellenőrzés területén. És azután az érintett országban is persze kell, hogy legyenek ellenőrzések, amelyeket a mi ellenőrzéseink kiegészítenek, így biztosítva az ellenőrzések magas minőségét. Többet kell investálni tehát a képzésbe, de a képzés sikerének Eh, az elősegítésére próbáljuk bátorítani a mi szolgálatainkat is. Szeretnénk, hogyha egyetlen egy auditlánc eh, létezne, egyetlen egy ellenőrzési lánc, de ennek megvan az a kockázata, hogy eh, ha ennek az alapját nem elég megbízható adatok képzik, akkor nem kielégítő az egyetlen ellenőrzés és ez a számvevőszékkel folytatott harcunk lényege. Tehát mi is támogatjuk az egységes egyetlen ellenőrzést, de nem e, hogyha az első védelmi lánc a tagállam szintjén nem működik jól, akkor ez nagyon lerontja az egész e, egységes vagy egyetlen auditlánc e, minőségét. Vogan kollega. Köszönöm, elnök asszony. Én is szeretnék köszönetet mondani az előadónknak a kitűnő munkáért, és ugyanígy az alelnök asszonynak. Kicsit későn érkeztem, úgyhogy esetleg olyan kérdés leszek fel, amit már megválaszoltak, akkor kérem, hogy ne is foglalkozzon az én kérdésemmel. Néhány dolgot szeretnék felvetni. Az előadó is felvetett ezeket a saját hozzászólásában, de ezen szeretnék egy kicsit tovább menni hogyan tudjuk az EU 2020-as stratégiát közelíteni a tíz prioritáshoz, amelyeket Juncker meghatározott a Juncker tervben, illetve a partnerségi megállapodásokban. Nagyon nehéz azt látni, hogy ezek közelítenének egymáshoz, sőt, sok tagállam és régió meg próbálja a kettőt összehozni, vagy nem sikerül nekik. Ezért a bizottságnak nagy felelőssége az, hogy megpróbálja ezt eh, az eh, eh, közelítést megvalósítani hogyan lehet biztosítani azt, hogy a stratégia összhangba kerüljön a partnerségi megállapodásokkal és a prioritásokkal. Megnézik például a teljesítményindikátorokban bekövetkezett változásokat. Jó lenne néhány gyakorlati példát hallani, ez szerintem hasznos lenne számunkra. A második megjegyzésem a performance-based budgetingre kapcsolódik, teljesítmény alapú költségvetés tervezés. Erre létrejött egy munkacsoport, illetve még nem teljesen jött létre, és pontosan azt kérdezném, hogy mi a késedelem oka ehm, a, hiszen ez az, azt hiszem az Európai Parlament hibája, és nem az öné. De van-e valamilyen ütem tervelnek a munkacsoportnak a létrehozására? És mennyire fontos ez az ön számára, hogy a parlament eh, saját maga is eh, elmozduljon ebbe az irányba, ez erre először kerülne sor. És végül az utolsó megjegyzésem általános jellegű. Minden évben, amikor megkapjuk a számvevőszék éves jelentését, ez tartalmaz egy prognózist a hibaszintre vonatkozóan. És sokszor zavaros, mert a, van, aki a csalásokat is beleérti, vagy rögtön arra gondol, hogy a korrupció, sok a csalás. Az általános kérdésem az, hogy ön szerint hogyan tudnánk távolodni ettől, hogy minden évben legyen ez a cirkusz, amikor megjelen, meg közé teszi a számvevőszék a hiba arányt, és akkor az emberek nem hiszik el, hogy mondjuk a szándékosan időnként összekeverik a hibát és a csalást. Hogyan tudnánk ezt megúszni minden évben? Gondolom, hogy nem e, tudja ezt teljesen megválaszolni, mert túl komplex ez a kérdés, e, de talán valami gondolatébresztőt e, adhat nekünk, hiszen ez minden évben újra és újra felbukkan. Alelnök asszony, hát ö, kapott ismét egy kérdést, amit minden évben feltesznek a képviselők. Ami az Európa 2020-as stratégia, és a partnerségi meglapodások közelítését illeti, mi kidolgoztunk erre ösztönzőket. És ezek az ösztönzők tulajdonképpen tartalmaznak egy sor makrogazdasági kondicionalitást, azután a teljesítménytartalékot. A számbevőszéktől is hallottuk, hogy ez a e, performance e, reserve, ez egy pozitív értelembe vett ösztönző, de nem elég az negatív értelemben, amikor e, meg marad a 6 százalék, az tulajdonképpen már az ösztönzés elmaradását jelzi. Ugye most a költségvetés az eredményekre fókuszál, az eredményekre koncentrál, és ezt segítjük különböző indikátorokkal, amelyeknek a segítségével megnézhetjük, hogy melyek a fő célkitűzései a két Európa 2020-as stratégiának, és aztán kaszkászerűen lefelé jutunk el azokig a programokig, amelyeket finanszírozunk, és ez az oda-vissza folyamat koherens kell, hogy legyen. Ön egy, kért tőlem egy konkrét példát legyen mondjuk a versenyképesség szempontjából nagyon fontos tényező a készségek, a skills. Hogyha megnézzük azt, hogy az Erasmus Plus hogyan működik, nos, látjuk, hogy nem csak arról van szó, hogy emberek utaznak egyik országban a másikba és vissza, hanem ennek eredményeképpen javul a foglalkoztathatóság, igen, ez így van, 43%-kal nőtt, azt hiszem a foglalkoztathatóság. Nem biztos, hogy jó ez a szám, de valahogy ez van most a fejemben. A foglalkoztathatóság, a javuló foglalkoztathatóság növeli a hozzáadott értéket. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy az Erasmus plus 4 millió hallgató vett részt, és volt lehetősége arra, hogy egy másik országban tanuljon, és hogyha megkérdezzük, hogy ez hogyan befolyásolja a foglalkoztathatóságot, a munkaerőpiaci helyzetet, akkor ez a válasz pozitív, és ilyen módon ez hozzájárul a munkahelyteremtéshez és a növekedéshez. Na lefelé haladva a kaszkádban, ezt persze meg kell nézni az ország szintjén, hogyan integrálódik. Tehát van az EU szintjén kezelt programok, és azután a részvevő országok saját programjai. Ugye vannak agregált célok, és akkor ezt lebontjuk az ország szintjén megvalósuló cselekvésre, és utána nézzük, hogy mit sikerül elérni ezekkel a programokkal. Nem mondom azt, hogy ez tökéletesen működik, hogy már mindent elértünk, amit akartunk, de az Európa 2020-as célok, a Juncker terv és a partnerségi megállapodások összekapcsolása azért az, az létezik, ezt én meg tudom erősíteni. tehát a munkanélküliségi ráta csökkent 23 százalékkal, én ezt egy kicsit felstupíroztam ezt előbb, ezt a számot. És a, e, itt aztán elvesztettem a fonalat sajnos, mondja a biztos asszony. Nézzük az FC-t, a stratégiai beruházási alapot. Ugye ez a Juncker terv alapján jött létre és van a hét zászlós hajó kezdeményezés az Európa 2020-ban. Látjuk a kettő között a kapcsolatot szinte egy az egyben. És amikor a programok az tagállamok szintjén megvalósulnak, akkor is meg kell találnunk ezt a kapcsolatot. A kollégák dolgoznak ezen, feltérképezik, ugye itt van az Európa 2020, a Juncker terv prioritásai, és azután a tagállamokban a partnerségi megállapodások hogy amikor a költségvetés eredmény orientált, akkor felteszük a kérdést, hogy vannak-e, vagy jók-e az indikátorok, változtatni kell valamit, vagy sem. A második kérdése a munkacsoportra vonatkozott. Nos, azt tudom mondani, hogy tavaly, 2015. április 30-án írtam egy levelet az intézményeknek, és megkértem, hogy jelöljenek e, tagokat ebbe a nemzetközi munkacsoportba. Néhány intézménytől érkezett nevezés, másoktól nem, most itt nem akarok neveket mondani, tehát múlt az idő. És e, december 17-én megnéztük e, vagy beláttuk, hogy ez tényleg probléma, ismét írtam az intézményeknek, és azt javasoltam, hogy most akkor legyünk pragmatikusak, ne várjunk tovább, kezdjünk el dolgozni szakértői szinten. És ugye először lehet tartani szakértői találkozókat, megbeszéléseket, intézményközi munkacsoportban. Idén majd április 22-én kerül sor egy újabb szakértői ülésre. Itt gyakorlati szakemberek, a parlament, a tanács, a számvevőszék és saját szakértőink vesznek részt ebben a munkacsoportban, és akkor lesz egy éves konferencia. A különböző intézményeket ez a kezdeményezés a munkacsoport közelebb hozza, mert nagyon fontos célkitűzés az, hogy együtt vizsgáljuk meg, hogy hogyan is alakult a performance, a teljesítés, és milyen eredményeket sikerült elérnünk. Nagyon nehéz az a kérdés, amit feltett, hogy ugye évről évre újra és újra meg kell állapítanunk, hogy eh, még, eh, hogy miért eh, ilyen magas a hiba arány, és hogy hogyan értelmezzük a hiba szintet. Véleményünk szerint úgy kellene tovább lépnünk, hogy ez egy pragmatikus megoldás legyen. Először is induljon újabb párbeszéd egyeztetés arról, hogy a teljes költségvetéssel mit érünk el. Tehát jobban figyeljünk oda a 95,6%-ra, amit nem érintenek hibák, nem terhelnek hibák, és ami meg kell néznünk, hogy a költségvetésnek ez a nagyon nagy hányada, ez mit segít megvalósítani, és lehetne még többet elérni ezzel a pénzzel. Ami a hívas szintet illeti, ugye tovább dolgozunk azon, hogy ez csökkenjen. Én nagyon hiszek abban, hogy képesek leszünk egyszerűsítéssel javítani a helyzetet, megelőzve a helyzet romlását, vagy a preventív megközelítést alkalmazva mérhető javulásra lesz szükség a következő években a hiba arány kapcsán, és ez valamennyiünk számára feladat. Tovább dolgozunk azon, hogy hiteles módon tudjuk demonstrálni azt, hogy a korrekciókkal igenis a maradvány hiba szintet nagyon közelíten lehet a lényeges, lényegességi küszöbhöz, és el fogjuk érni a lényegességi küszöbet, amikor már minden rendben lesz. Természetesen nem tudom megváltoztatni azoknak a magatartását, aki folyamatosan hazudnak a közvéleménynek, és azt mondják, hogy ez, ezt, a, ezt a pénzt ezt ellopták. Hát egy részét igen, és még csak egy peniről vagy centről is lenne szó, még az is sok, de hát itt túlnyomó rész tényleg hibákról van szó, akár számszaki hibákról. Nyilvánvaló, tovább fogunk vizsgálódni, és lehet, hogy tényleg jobban lehet illusztrálni azt, hogy milyen, mik is ezek a hibák tulajdonképpen és tovább dolgozunk majd együtt a tagállamokkal, hogy együtt javítsuk az ő adatrendszereiket, mert nyilvánvalóan ezt, erre nagy szükség van. És mert hát vissza folytott életbe várom majd, hogy jövő egy év múlva mindent sikerül elérni? Hát azt hiszem ez költői kérdés, és valamilyen tudjuk a választ. Köszönöm. Ja, und wir werden alle dabei sein und das... Igen, és hát valamennyien ott leszünk majd jövőre is. Stász, kollega. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm, biztos asszony. Mindenek előtt köszönöm a munkát, amit ön és a munkatársai végeztek, a tisztviselők a főigazgatóságon akik megválaszolták az írásos kérdéseinket, hiszen ez majdnem, egy szélinfarktus közeli helyzetbe hozza őket, hogyha eh, részletes válaszokat eh, adnak, és eh, nyilvánvalóan mi is értjük, hogy az önök számára is ez egy hatalmas kihívás. Három kérdésem van. Az egyik a dohányjal kapcsolatos megállapodás. Az először is ugye a Philip Morris Olasszal kötött megállapodás idén lejár, és két korábbi megbeszélésen a bizottsággal ön azt ígérte, hogy készül egy értékelő jelentés. Az utolsó határidő tavaly év vége volt, hát időközben már az idei évből is eltelt 25 nap, és még mindig nem készült el ez az értékelő jelentés. Múlt héten, amikor önnel beszéltem, akkor úgy értettem, hogy még másoktól is tanácsot kért, de most itt nyilvánosan szeretném megkérdezni, hogy hol is tart ez a dolog, és mit gondol a mikor jön ki, készül el ez az értékelési jelentés. A második kérdés, amikor ez majd megszületik, ez a jelentés, akkor mi lesz a e, továbbiakban? Mit kezdőn ezzel a jelentéssel? És hogyan biztosítja azt, hogy a parlamentet is bevonják e, ezekbe a megbeszélésekbe, hogy mit, mit is csináljunk ezekkel a dohány e, megállapodásokkal. Ezt gyorsan kell megtennünk, hiszen az idei év közepéig kell, hogy történjen valami. Szeretnék egy kis magyarázatot kapni erre, mert nagyon fontos, hogy egy nyílt vitát tudjunk erről lefolytatni. Szeretném, ha megerősíteni, hogy jelenleg még nincsenek hivatalos tárgyalások a bizottság vagy az OLAF és a Philip Morris között a megállapodás meghosszabbításáról. A második dolog. A számbevőszék már két-három éve az éves jelentésben mindig leszögezi, hogy a tagállamok tudhatták volna, hogy bizonyos kifizetésekre nem lett volna szabad, hogy sor kerüljön. Ez itt a shared management, a megosztott igazgatás keretében történik. A tagállamok tulajdonképpen tudhatták volna, hogy nem lett volna szabad kifizetni bizonyos pénzeket, mert tudták, hogy itt hibák, hibák történtek. A tagállamok felelősek. mi, mint Költségvetési Ellenőrzési Bizottság már régóta foglalkozunk ezzel, azt hiszem Müller kollega a liberálisoktól, javasolta azt, hogy a pénzügyminiszterek egyfajta eh, megbízhatósági nyilatkozatot tegyenek, hogy eh, igazolják azt, hogy garantálni fogjuk a megfelelő hatóságokkal, hogy azok a pénzek, amelyeket az EU kifizet az országainknak, ez, ez korrekt módon lesz eh, elköltve, vagy korrekten kezeljük ezeket a pénzeket. De a tagállamok foglalkoztak a parlament javaslatával, bár ez nem vonatkozott az összes kiadásra és most valami más módszert kell találnunk, hogy felelőssé tegyük a tagállamokat. Egy módszer lehetne az, hogyha szigorít a szigorítjuk a e, e, jogosulatlan kifizetések e, visszaszedését, beszedését, az írásos kérdésekre az, azonban azt válaszolta, hogy itt azért vannak problémák. 5-8 évig tart, eh, még bizonyos visszakövetelt pénzek eh, tényleg eh, vissza is folynak, az EU-nak, tehát ez egy nagyon hosszú időszak, és ez azért is problematikus, mert hogyha megpróbáljuk, ugye jó, hogy az akkor nyomás alá helyezni a tagállamokat, és öntől kérdezem, ön ezt a módszert fogja alkalmazni, vagy inkább más, vagy vannak más módszerek is, amelyeknek a segítségével a tagállamokat felelősségre kényszeríthetjük. És végül biztos azt, hogy már többször járt nálunk, és foglalkozott már az évek óta zajló konfliktussal is, ami az OLAF és az OLAF felügyelő bizottsága között zajlik már évek óta. A felügyelő bizottság egyik kérdése folyamatosan az volt, hogy hogyan lehet az ő függetlenségüket garantálni. Többek között azzal, hogy a költségvetés ellenőrzése, illetve ezzel kapcsolatos hatáskört megkapja a felügyelőbizottság, hogy ez átkerül a felügyelőbizottsághoz az olaf igazgatójától. Történt valami lépés, intézkedés ez ügyben? hogy ugye a felügyelőbizottság pénzügyileg független, de a másik kérdés az, hogy a felügyelőbizottság tagjainak a, az anyagi függetlenségében mi is a helyzet. Tehát ön melyik úton jár azon, amit a sugalt számunkra, mint kívánatos utat a maga a felügyelőbizottság. Ez az Olaf rendelet a holland elnökséggel együtt, illetve az egész parlamenttel és a parlamenti szakbizottsággal együtt együtt gondoskodni fog arról, hogy az Olaf rendeletet néhány ponton módosítsuk, e, olyan módon, hogy a felügyelő bizottság tagjait e, az egész bizottsági gépezetben máshogy lehessen elhelyezni, hogy ők teljesen függetlenül működhessenek, lehessen nyomást gyakorolni rájuk, a, főleg az Olaf igazgatója részéről, és hogy kapjanak több lehetőségét arra, hogy egy olyan karriert építsenek, amely nem feltétlenül csak a felügyelőbizottságban lévő karriere korlátozódhat. Tehát szükségesnek tartjuk néhány ponton a rendelet módosítását, és erről kérném a kommentárját. Alelnök asszony, parancsolja. Köszönöm szépen. Elnézést, hogy késtünk, ami az ami a elemzést illeti, ez az első kérdés adott választ. A célunk az volt, hogy évvégig ezt befejezzük ezt a munkát. Két oka is van annak, hogy késtünk, vagy hogy késünk. Egy, tagállamokkal egyeztetnünk kell, ugye ők is ugyanolyan felei, ugyanannyira érdekeltek ebben, mint mi. Tehát az elmúlt hat hónap ennek a ezzel telt, hogy a tagállami dolgokat elemeztük, és nagyon fontos az is, hogy egyéb kollégákkal együtt működjünk. Ez most már, ez a második vonal is jól áll. Hamarosan végére a az elemzésnek, és amint kész a munka, azt megosztjuk a parlamenttel. Szeretnénk a helpes kollégákat, illetve az olafos kollégákat egy olyan elemzéssel ellátni, ami mellett ki tudunk állni. Nézzük a második kérdést. Nincsenek ilyen tárgyalások. Ahogy ígéretet tettem, erre, amikor legutóbb itt jártam, ezt az ígéretemet betartottam. Nézzük az ütemtervet. Azt hiszem, hogy jobb biztosra menni, tehát olyasmit kell ígérni, amit tudunk teljesíteni, mint hogy csak a költségvetés védelmére gondolunk, és a közegészség védelmére nem addig nincs, nincs tárgyalás, addig nem indulnak tárgyalások, amíg a ellenző munka végére nem érünk, és természetesen ezt is majd eljutatjuk a parlamentnek. Harmadik kérdése. A tagállamok tudták, de nem tettek semmit. Mi azt tehetjük, hogy a jövőben megpróbáljuk erre felhívni a figyelmet, tehát két lépést tehetünk, vagy két dolgot tehetünk egy felfüggesztés. Ez azt jelenti, hogy nincs több mozgás. Hogyha ez nem, hogyha ez nem vezet eredményre, akkor ott van a nettó korrekció a következő lépés. Ennek bizony megérződik a hatása, ez fájdalmas, korrekció részéről. Tehát van egy olyan ösztönző, ami immáron a prevenciót segíti. Némi időre szükség van, amíg tagállamok megértik, hogy miről van szó, hogy megértsék ezt. De ez az új módszertan. De most nem az konkrét hibát nézzük meg, hogy miért, miért történt ez, hanem sokkal inkább egyfajta átlagot vagy általányt számítunk, megnézzük, megnézik ezt a szemevőszék tagjai a különböző tagállami hatóságokkal, gyorsan vizsgálják, gyorsan hagyják végre, így aztán sokkal nagyobb ennek a meggyőző ereje. Ami pedig a felügyeleti bizottságot illeti, erre utaltam a bevezetőmben, de mivel fontos dologról van szó, kifejteném, hogy miről, mire is gondoltam. A parlament arra kérte a bizottságot, hogy a felügyeleti bizottság kérdésével egyeztessük. Nos, személy szerint is komolyan vettem ezt, számos ülést tartottam ennek érdekében, és konkrét kérdésekre sikerült rátalálni, konkrét témákat, amelynek réván, révén mondjuk nevezük beleavatkozásnak, tehát a beleavatkozásnak a látszatát el lehetne kerülni. Már januártól kezdve az Olaf-tól a bizottságba csoportosítottuk át a költségvetési kérdést. A második dolog pedig, a holland elnökséggel tárgyalásban állunk. Az a szándékunk, a 883 2013-as rendeltel kapcsolatban szeretnénk változtatásokat végrehajtani, reméljük ezt a holland elnökség támogatja. Egyébként mit csak, csak korlátozottan szeretnénk ezt módosítani. Az OLAF felügyeleti bizottsága esetében az a begyomásom, hogy végre talán sikerül megoldani egy olyan problémát, ami évek óta húzódik. Következő. Ayala Szender asszony parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani az alelnök asszonynak. Megköszönöm az írásos tájékoztatását, illetve megköszönöm munkatársainak és a munkát. Néhány kérdést szeretnék föltenni kapcsolatban azzal, amit Vón úr mondott, tehát jelzőszámok. Utalnék arra, hogy nagyon nagy szükség van, és tudom, hogy ön mindent megtesz azért, hogy ez megvalósuljon, de jó lenne, hogyha a jelzőszámok olyan jelzőszámok lennének, amikben mindenki megegyezik. Mert hogyha ezek nem konszenzusra alapulnak, és igen, tudom, hogy a szemvevőszék is szeretne ebben részt venni, szeretnénk megegyezni abban, hogy milyen jelzőszámok alapján dolgozzuk ki a különböző szak, a szakpolitikákat, hogyan mérjük ezt. Kicsit riaszt, hogy mindenféle tanulmányok és munkák jelenek meg a jelzőszámokkal kapcsolatban, kicsit váratlanul. Szerintem ez zavart kelt. Jó lenne, ha biztosítan arról, hogy konszenzusra törekszik, mégpedig mi hamarabb, és egy intézmény közi megállapodás a cél, beladható időn belül, illetve másik dolog, ami érdekelne, ami fontos lenne, hogy ne legyen ellentmondás azon jelzőszámok között, között amelyek a alapszerződések mandátumáról, illetve a 2020-as stratégiáról szólnak. Tehát a két dolognak összeegyeztethetőnek kell lennie. Pénzügyi eszközeink. A beruházási bank, az Európa Beruházási Bank úgy tűnik, hogy szakpolitikáinkra ráteszi a kezét szép lassan. Ez kicsit aggasztó. Úgyhogy a szakpolitikák előbb-utóbb pénzügyi eszközként végzik. Georgiev asszony, ön hogyan szeretné rávenni arra beruházása bankot, hogy a mandátumaikat végre tiszteletben tartsák. Gondolok a kohézióra, gondolok a válságkezelésre illetve hogyan lehet megoldani, meg erősíteni a beruházási bank mandátum ellenőrzését. Aztán beszélt a közös kezelési alapokról. Létezik ez a teljesítmény alapjú, alapú kísérleti projekt. A mezőgazdasági alapokat és a kohéziós alapokat kezelt, vagy ott kezdték ezt el használni. Ez alapján ugye azt mondhatjuk el, hogy más témákban viszont ezt nem alkalmazzák, ahol nagyon is magas a hibaarány. Konkrétan az ötödik fejezetre gondolok, és a kutatási kérdésekre. Ön említette, hogy a szabályokat komolyan kell venni, egyszerűsíteni kell a kockázatokat, csökkenteni kell. Itt is megriadok, mert ezzel mintha azt mondanánk, azt arra céloznánk, hogy a, a kutatók kevésbé jól tudják a különböző alapokat alkalmazni és végrehajtani, mint mondjuk a gazdák. Aztán még egy dolog, már két éve kérem azt, hogy végre legyen tagállami lebontás, ez végre megvan. Még egy dolog, Hogan úr, mondjuk ha van egy problémája, akkor kér egy auditot, mások más témában kérnek auditot. Jó lenne, hogyha itt a különböző jelzőszámokat vagy mutatókat összehangolnák. Lehet, hogy jobb lenne kevesebb ellenőrzés, kevesebb audit. Elég sok felvetésük van, Szerintem legyünk igazságosak, legyünk ugyanakkor hűségesek, ezt szeretném elérni. Tehát kérem öntől, hogy nyugtasson meg. Hallottuk, de az ön szájából is szeretném hallani. A dohány megalapodásokkal kapcsolatban, amelyek júliusban járnak le, tehát szeretnénk tudni, hogy mi a helyzet. Még egy dolog, a bizottság alkalmazottjairól említette, hogy 110 ezer napot dolgoztak ingyen mindenféle, kom, mindenféle kompenzáció nélkül. Hogyan lehetne ezt mégiscsak valamilyen módon honorálni? Milyen szándékai vannak ezzel kapcsolatban? Mert úgy látom, hogy vannak a bizottságnak nagyon odaadó munkatársai, ezt is el kéne mondani, hiszen sokszor általában azzal vádolnak minket, hogy mi csak bürokraták vagyunk. Köszönöm alelnök azt. Hálás vagyok, hogy említette a jelzőszámok kérdését, mutatók kérdését, mert rendkívül fontos, hogy ne felejtjük, hogy vannak ilyen jelzőszámaink, mutatóink. Az új MFF-ben is nagyon sok munkát végeztek annak érdekében, hogy megfelelő célkitűzéseink legyenek, és ezeket, ezeknek a végrehajtását tudjuk mérni megfelelő jelzőszámokkal. Nem dobhatjuk sútba az egészet, és valami újjal felváltjuk, nem, nem. Meg kell nézni, hogy hogyan működnek, tesztelni kell őket, meg kell nézni, hogy hogyan kell nagyobb összefüggésség, összefüggés rendszert ki, alakítani a jelzőszámokkal kapcsolatban, mi működik, mi nem. Tanulni kell a folyamatokból, és menet közben kell ezeket korrigálni. Cardiff úr is említette, hogy realisztikusan kell látni a dolgot, komoly célkütőzéseket kell megszabni, de vagy kiszabni, de egyáltalán nem lesz egyszer ezeket végrehajtani, és menet közben is kell korrigálni. Olyan jelző számokat kell kialakítani, mert aztán lehet javítani, illetve amelyek hosszú távon jobb eredményhez vezetnek. A kiindulási pontunk az, hogy vannak, vannak a programjainkban, programjainkban ilyen mutatók. Nézzük a beruházási bankra vonatkozó kérdését. Ez egy Európai Uniós intézmény, az európai polgároké, ezért az európai polgárok érdekeit kell megvalósítania. Bizonyos fokú függetlenséget élvez, de vannak olyan területek is, ahol összekapcsolódik munkájuk a bizottság munkájával. Például, amikor a bizottság adja a beruházási bank működéséhez szükséges alapokat. fontos számunkra, mint intézmény számára az, hogy egymás mandátumát tiszteletben tartsuk, illetve hogy együtt tudjunk működni. Az ECOFIN tanácsokon, mint Hoyer, mindig Hoyer elnök úr mellett ülök, tudom, hogy ő nagyon erős kézzel vezeti a beruházási bankot, és mindent, és mindent megtesz azért, hogy megfelelően nyitott és átlátható, inkluzív intézmény legyen. De ne feledjük el sosem, hogy az európai polgárok érdekeit kell szolgálni, az ő vezérfonala is ez. Pénzügyi eszközök, nos ebben a, ebben a kérdésben a beruházási maknak nagyobb a tapasztalata és szakértelme, de mi is foglalkozunk természetesen ezzel. Például a kozme, kozmét is értékeljük, és tervünk az a bizottságban, hogy az ezzel kapcsolatos szakértelmet növeljük a bizottságban, hogy ne kelljen másra hagynunk, vagy mást megbíznunk olyan munkával, ami alapvetően a mi feladatunk. Nagyja Calvino, főigazgató, a mi költségvetési főigazgatóságunkban, de ezzel párhuzamosan azt is vizsgálja, hogy a bizottságban hogyan lehet általánosságban a pénzügyi menedzsment minőségét javítani. 5000 ember foglalkozik körülbelül ezzel a témával. Vajon hosszú távon hogyan lehet kiépíteni a megfelelő szaktudás rendszert, illetve hogyan lehet ezt fejleszteni. Kutatási alapok és az országokra lebontott, vagy az országokról származó információ. Én nem hiszem, hogy a kutatók kevésbé lennének felkészültek, mint mondjuk a gazdák. Minden egyes közösségben, illetve programunkban szeretnénk olyan eljárásokat alkalmazni, amely idejükkel, a, például a kutatók idejével megfelelően bánik, tehát jó lenne, hogyha olyan csomagokat hoznánk létre, amelyek nem, amelynek a megvalósítása nem került túl sok időbe. Amikor egyszerűsítésről beszélünk, az nem azt jelenti, hogy elvetjük az ellenőrzést, nem. Azt jelenti, hogy hatékonyabb ellenőrzésre van szükség, amely olyan ellenőrzés, amely kimutatja, hogy hatékonyabban mutatja ki, hogy ki az, aki nem, nem tartotta tiszteletben a szabályokat, megszegte a szabályokat. Egyszerűsítjük a szabályokat, de ezzel erősítjük azokat, nem gyengítjük. Ez egyáltalán nem egyszerű feladat de ez kell, hogy legyen a céljunk. Tehát az ellenőrzések erősebbek, mert egyértelműbbek, könnyebben betarthatóak a szabályok. De ezek attól még szabályok. And then, I'm sorry, and then, then on the... Még egy dolog. A 110 ezer kifizetetlen munkanap témája. Nyilvánvalóan köszönetet kell mondani a kollégáknak akkor, amikor, amikor ennyire elkötelezettek, és igenis ki kell mellettük állni, hiszen látható, hogy az emberek a bizottságnál csodálatos munkát végeznek, ügyesek, felkészültek, energikusak. Ki kell állnunk mellettük, és bizony, azt kérjük tőlük, hogy még keményebb munkát végezzenek, mert többet, több munkát kell elvégezni, és jobban, kevesebb forrásból. Ahhoz, hogy motiváljuk az embereket, a munkakörülményeiket kell javítani, illetve meg kell próbálni a karrier lehetőségüket, az elismerésüket, és köszönetet kell mondani, hálálkodni kell. Sajnos a feltételek nem ideálisak most. Az emberek gyakran érzik azt, hogy hogy bizony rosszat mondanak róluk, nem tartják őket tiszteletben, úgyhogy nehezebbé válik az életük. Egy, nálunk jók a munkakörülmények, jók a fizetések, és nagyon jó, hogy magas szaktudású emberek dolgoznak az Európai Uniós intézményekben, úgyhogy ez bizony privilégium, hogy az ember ilyen körülmények között dolgozhat, el kell ismerni a munkatársaknak ezt. Köszönöm, ebben egyetértünk nyilván, de hát az a helyzet a tagállamban, ahonnan én származom, általában a többlet munka az a bérben szerepel, de az elismerésre persze szükség van. Val kolléga következő. Még három kolléga szeretne hozzászólni, mindeddig ötöt sikerült lezárni, Vali kolléga. Köszönöm. Cercherò di essere Köszönöm, próbálom rövidre fogni. Köszönet lelők asszonynak, illetve munkatársainak. Köszönöm a válaszokat, tudom, hogy nagyon sok kérdése kellett választ adniuk. Van egy kérdésem, a táblázattal vonatkozóan, olyan táblázatról beszélek, amely a munkatársakra foglalkozik. Most ebből a táblázatból látható, hogy ez valójában egy felreállított piramis szerkezet a munkatársak esetében. Sokkal több a menedzsment pozban dolgozó, mint asszisztens. Vannak itt nagyon magas beosztások is, úgyhogy ez magas fizetéssel is jár. Ez pont az ellenkezője annak, mint ami a magárszférában tapasztalható, mert nagyon régóta eh, ugyanezek, ugyanez a jelenség eh, tapasztalható a bizottságban. Kíván ezzel kapcsolatban valamit tenni? Még egy dolog, nagy építkezések. Említette, hogy van egy olyan projekt is, amely a bizottság projektje, 40 milliárdos projektről van szó, vasúti szakasz megépítéséről Torino és Lyon között, tehát Franciaország és Olaszország között. Eddig azt hiszem csak tanulmányok készültek erről a projektről, illetve előzetes felmérő munkák. Már 2008 óta költünk erre, tehát évek óta. A bizottság 30%-os részesítés, részesedéssel van benne az első fázis, vagy ebben a fázisban elvégre, e, elvileg december 31-ig be kellett volna fejezni ezt az első fázist, nem történt ez meg. Késésben van a projekt. Számos kétségünk van a gazdasági hatástanulmányjal kapcsolatban, illetve a környezetvédelmi hatástanulmányi hatása, de leginkább a gazdasági szempontból merülnek fel kérdőjelek. Késés is van, egyáltalán mi indokolja ezt a nagy beruházást? Egyébként csak tagállami és bizottsági tanulmányok vannak, nincsenek független tanulmányok, tehát objektív kritériumok alapján még senki nem elemezte ezt. 40 milliárdról van szó, hát ez nem apró pénz, egyetlen projektre 40 milliárd, aminek nincs igazi alapja, ez azt jelenti, hogy valószínűleg a nemzeti lobbistákon keresztül bizonyos kiszemelt cégeknek csorgatják a pénzt. Még egy kérdést a bevándorlásról. A tagállamok kezelik a menekült alapok menekült alapokat, és valószínűleg nagyon részletesen nem számolnak be arról, hogy hogyan használják ezt fel. Nem régiben egy írásos kérdést intéztem Avramopoulos úrhoz, ő válaszolt, ezt mondta, hogy a bizottság delegálta az ellenőrzést, ez azt jelenti, hogy nem igazán foglalkozik ezzel, ez bizony nem tetszik nekem. Sokat derogálunk, például Törökországnak is, a tagállamoknak is, a Törökország ellenőrzési rendszeréről el lehet képzelni, hogy milyen, hát ez egy harmadik ország, nyilván még lazább az ellenőrzésük, mint a miénk. A menekült alapokra. Én rá is kerestem, hogy ezt hogy ellenőrzik, nem, nem találtam meg. Ezt, hogyan keresek erre a magán, a privát szférán keresztül, vagy hogyan lehet ehhez hozzájutni? Ezek részletes szakmai információk, bárkinek szükség le- lehet arra, hogy utána nézzen ennek. Miért ne lehetne tudni, hogy bevándorlással kapcsolatban, vagy nagy projektekkel kapcsolatban mire költik a pénzt? Alelnök asszony parancsoljon. nézzük a HR kérdése, személyzeti kérdése, ahogy most tartunk a 2004-es és 2014-es reformokat hagyjuk végre. A 2004-es volt a fontosabb a kettő közül, az akkor a felvételt a bizottság esetében úgy alakította át, hogy alacsonyabb szintre, tehát ami mm, ötös szinten veszük fel az embereket. Természetesen van egy mozgás, és van egy, van egy állományunk is, aztán voltak olyanok, akik már a reform előtt felfelé haladtak a karrier pályájukon, és hát itt ez kialakult, hogy egy magas szintű munkaerőállomány is létrejött, de ami a gazdálkodást illeti, hogyha azt várjuk, a bizottság, ha összehasonlítjuk a bizottságot más intézményekkel, akkor egyáltalán nem beszélhetünk arról, hogy meghaladnak a benchmarkot ilyen a közigazgatás területén. Mondjuk a magánszektorral lesz nehéz összehasonlítani, nem vagyunk a gazdaságban dolgozó szereplők, mi össze tudjuk hasonlítani magunkat a tagállamokkal, és ha ezt megtesszük, akkor hasonló struktúrákat látunk a különböző szinteken. Válaszunkban szerepel egyébként, hogy jelentős differenciálás abban, hogy különböző főigazgatóságban hogyan oszlik meg ez a struktúra annak függvényében, hogy milyen jellegű szolgálatról van szó. Ez lehet magasabb arány, vagy alacsonyabb arány az egyszerű személyzet és a vezető munkatársak közötti arányról van szó. Na, itt van a mi szolgálatunk, tehát a HR területén és a költségvetés területén, amit én ismerek, különböző arányok alakultak ki a feladatok függvényében természetesen, attól függ, hogy hogyan látjuk, különböző specializációk vannak az egyes csoportokon belül, van, ahol a specializáltság magas, ott vezetőkre van szükség most a fordítók, tolmácsok esetében nem kell ugyanennyi vezetőbeosztású ember, hiszen nagyjából homogén a feladat ellátása, és erről beszéltem már a bevezetőmben is, a célunk az, hogy javítsuk a rendszerünket, a struktúráinkat oly módon, hogy horizontálisan vizsgáljuk a kérdést, megnézzük horizontálisan a HR szolgálatot, az IT-t, a kommunikációt, tehát amely horizontális szolgálat, aztán utána vertikálisan is megvizsgáljuk az egyes szolgálatokat, hol és hol találunk adott esetben potenciált a javítást. Tehát ez egy folyamatos munka végül is, folyamatosan igyekszünk javítani a szervezetünket. Ami pedig a következő kérdést illeti, a Torin kérdés, egy néhány a Lyon-Torino mm, szakaszt vennénk. Eh, itt eh, az Olafra tudok hivatkozni, egy vizsgálatot éppen most fejeztek be a projekttel kapcsolatban. Itt egy Lyon és eh, Torino közötti összekötetésről van szó, nagy sebességű, és voltak szabálytalanságok a projektben, ezt vizsgálták társfinanszírozás esetében, és 2015-ben ajánlás nem született, tehát gyanút nem tudott találni csalásra a, vagy szabálytalanságra az Olaf. Amennyiben új információ merül felhajlandóak vagyunk ezt kivizsgálni, ezt a konkrét területet illetően. Egy átfogó felvetése is volt a környezetvédelem összefüggésében az írásos kérdésben ezt láttuk. Mi azt tudjuk mondani, hogy megkérjük a kollégáinkat járjanak jobban utána ennek. Tehát nálunk vannak információk, önnél is vannak információk, ezeket össze kéne vedni. Van, ami persze az írásos anyagban benne van, meg fogjuk vizsgálni, hogy milyen információi vannak, és akkor adott esetben további tájékoztatást szívesen nyújtunk ebben a kérdésben. Ami pedig a menekültek kérdését illeti, ami a saját rendszerünket alkalmazok. Az ellenőrzésben az auditot a bizottság végzés persze a számbevőszék megvan erre a rendszer. Ugyanez vonatkozik olyan finanszírozásra is, amely a harmadik államokba megy. Azzal a kiegészítéssel, hogy harmadik államokban az ellenőrzés során nagyon konkrét projektekre kérdezünk rá, például Törökország esetében ez a terület most kezd működni az ottani tábort illetően. Aztán a bizottsági finanszírozás alapján megnézzük az egyes projekteket, úgyhogy monitorozni tudjuk, hova is megy a pénz valójában. Hogy minél magasabb a kockázat, annál inkább inkább vonjuk be a saját embereinket. A humanitárius segítségnyújtás során nagyon nehéz körülményekből kell kiindulnunk, és évekkel ezelőtt született az a döntés, hogy helyi irodákat hozunk létre, amelyeket Európai Bizottság tölt fel személyzettel, mintegy 80 ilyen helyünk van, ők az európai adifizitók fülei és szemei, ők azért vannak, hogy valós idejű reakciókat tudjunk generálni. És jártam ezen a területen, el kell, hogy mondjam, ez egy nagyon értékes szolgálat az Európai Bizottság szemében, és persze nem csak a bizottságról van szó, számos esetben a tagállamok nincsenek jelen, ők is megbíznak a mi embereinkben a monitorozás során. Az ő ügyei ők vizsgálják, és nem maradunk vakok, ha információk merülnek fel. Meg ellenőrizzük ezeket bizony. A következő, Lió kolléga. Misa kolléga. Köszönöm. Kedves kollégák, igen, meg, először is köszönetet mondjak alelnök asszonynak, köszönöm az elvégzett munkát. Az EU kiadásairól beszéltünk, ennek van politikai megfontolása is. Hát erről majd döntés születik, megítéljük ezt majd előbb-utóbb. A bizottsági, szak, a szakbizottsági jelentéstevők majd ír egy jelentést, de nagyon fontos az is, hogy a megkezdett kiadások legalitásáról képet kapjunk. Van egy olyan újság, ami ma jelent meg, egy francia ország nem euroszkeptikus, arról van benne szó, hogy a mezőgazdasági, mezőgazdasági kialadások esetében körülbelül 4,5 milliárd euróval nem megfelelően bánt el, tehát ez azt jelenti, hogy több milliárd eurós pénzpocsékolásról van szó, nagyon nagy arányjal. Említette a számbevőszék beszámolójának zanzáját. Nos, visszatérvén a hiba arányt, nem kéne ezzel foglalkozni egy kicsit? Persze vannak hibák, mindig is rosszul elemezünk, vagy van egy olyan projekt, ami végül nem valósult meg, de amikor látjuk, hogy például, hogy korrupció történt bizonyos témákban, hát az nem hiba, hát az korrupció. Tehát van, vannak különböző fokozatok. Persze bekövetkeznek hibák, de hogyha az uniós pénzeket nem, akar, nem megfelelően használják fel korrupció miatt, tehát ez egyáltalán nem mindegy. Elképzelhető, hogy valójában sokkal nagyobb korrupciós arányról van szó, mint ahogy azt gondolnánk. Ezt én beleásnám magam ebbe a témába. Nos, azt gondolom, még egy dolog, és egyébként kíváncsi vagyok arra is, hogy mit mond a szemvevő székelnőke, ő arról beszélt, hogy a bizonyos problémákat sokkal rugalmasabban kell megoldani, ez nem tudom mit jelent. Azt hiszem, hogy a nagy több éves orosz tervekhez, vagy szovjet tervekhez most közelebb vagyunk, mint ahhoz az eszmerendszerhez, amit, amivel annak elej, idején megalakult az EU. A kérdésem az, hogy mit kíván tenni, és most itt hogy is hívják ezt? Van itt egy szervezet, amely auditált az ex biztosok, biztosokat auditálta. Ezeknek a régi biztosoknak az egyharmada különböző nagy cégeknél dolgozik, például a mezőgazdasági biztos, egy agrokémiai vállalatnál dolgozik, nincs itt véletlenül összeférhetetlenség. Szerintem ezt be kéne tiltani. Van egy másik ex-biztos, aki a transatlanti szerződés egyik tárgyalója volt, most pedig különböző pénzügyi vállalatoknál dolgozik, akik kedvezményezetjei voltak ennek az, a, a transatlanti szerződésnek. Tehát kérdésem, mit tesz annak érdekében, hogy a mai biztosok holnap ne kerüljenek összeférhetetlenségi helyzetbe, sok, sokan azt gondolják, hogy hát igen, azok a biztosok, akik ma EU-s hivatalnokok, holnap bármelyik multinacionális cégnél kaphatnak állást, amelyek pont kihasználják az EU gyengeségeit itt vagy ott, amelyeket esetleg, vagy amelyekről esetleg pont ez a biztos döntött egykoron. Köszönöm. On the, uh, on the error rate, uh... Köszönöm szépen, ami a hiba arányt illeti. Természetesen különbséget kell tenni a hibák között, amelyek egyszerű hibát jelentenek, másrészt pedig a csalás és a korrupció egy másik ügy és eh, hogyha bizonyítani tudjuk, eh, azért a csalás aránya sokkal alacsonyabb, mint a hiba aránya, amit bizonyítani tudtunk. Nem állítom, hogy ezzel mindent lefedünk, 0,20 eh, 0,2 százalék. Ez a csalás arány. Tehát 4,4 egyrészt, ebből 0,2. Csak hogy tisztázzuk őszintén a helyzetet. Ez az, ami történt Persze van olyan is, amit nem sikerült feltárni, ezt, azt nem sikerült, azt nem tudjuk mérni. Tehát a hiba és a csalás nagyon eltérő számokat mutat. Persze a polgárok számára nehéz ezt a különbséget megtenni. Hogyan tudjuk ezt jobban kommunikálni? Ez egy kihívás számunkra. És megnézzük, hogy hogyan juttatjuk el az emberekhez az eredményeket. Mit kaptuk a pénzért? mit tudunk mi nyújtani e az adófizetők pénzért az adófizetőknek, ami a transzparenciát illeti a mandátum utáni tevékenységgel kapcsolatban. Van egy magatartási kódexünk, a biztosként mondhatom. Ez egy 18 hónapos szünet számol. Ez azt jelenti, hogy további biztos 18 hónapon belül nem folytathat olyan tevékenységet, anélkül, hogy erre zöld jelzést kapna adott esetben egy adhok bizottságtól, az etikai bizottságtól. Egy adhok etikai bizottság dönt ebben az ügyben, ezt három független személy alkotja, komoly tekintéllyel bíró személyről van szó, és egyet értenek, vagy nem értenek egyet a kérelemmel. A 18 hónap után a egy további biztos már nem kerül ellenőrzés alá az említett adhok bizottság részéről, de a 18 hónapon belül egyértelműen vizsgálatra van szükség, elmondhatom, személyzeti ügyekért felelős alelnökként, hogyha korábbi biztosok kérnek engedélyt tőlünk erre, és ha lenne fenntartás, akkor nem adnák meg az engedélyt. Vannak esetek, amikor abszolút nem automatikus ez az engedély. Vagyis itt is átláthatóságra törekszünk, van egy honlap is, amelyet minden polgár megvizsgálhat, megnézhet, EC pont, Európa biztosok pont alatt el tudhatom, elküldhetem ezeket az információkat, hogy hol vannak a nyilvánosan hozzáférhető adatok ezzel kapcsolatban. Vannak arra is javaslatok, hogy tovább szigorítsuk ezt a rendszert. Erre is figyelni fogunk meg kell nézni, hogyan működik a mostani rendszer. Ugye 18 hónapos alkalmazás után felülvizsgáljuk az eredményeket, és utána döntünk abban, hogyan lépünk tovább. Ayala kolléga nem még rákérdezne egy kérdésre, amire nem kapott választ. Én is felraktam magam a listára egyébként. Ines, köszönöm szépen. Csak emlékeztetni akartam arra, hogyha ugyan említették már a dohányt, szerettem volna megtudni azt, hogy az elemzést, az értékelést végül is mikor kaphatjuk meg a dohány megállapodásról, hogy mi, mi is foglalkozni tudjunk ezzel. Elnézést kérek, hogy nem válaszoltam válaszoltam erre, amikor feltették a kérdést, dolgozunk, azon nem sokára be tudjuk fejezni ezt a munkát. Hogyha nem sokára, az azt jelenti, hogy heteken belül és nem hónapokon belül, de nem kívánok konkrét határidőt kitűzni, mert biztos akarok lenni abban, hogy minőségi értékelést nyújtsunk, hogy megbízható legyen az anyag. De hetekről van szó, ezt tudom mondani. Jó, köszönöm szépen. Én magam is felraktam magam a listára. Szerettem volna köszönetet mondani, és abszolút nem ironikusan gondolom. Ő még sok se hazadott nekünk. Azt hiszem ez is egy haladás. Mert gyakran teszünk fel kérdéseket, amelyek mondjuk nem kellemes kérdések, és bizony részletekbe menő kérdések ezek gyakran és hát ön tények alapján válaszolt ezen kellemetlen kérdésekre is. Hálás vagyok azért is, hogy egyszer írásban kérdeztem egy OLEF ülés költségeire vonatkozóan egy nemzetközi ülésről van szó. Rivában Olaf rendezte ezt, és az ön elődje azt mondta, hogy 30 ezer eurót fizettek egy külső szolgáltatónak, ön 6 héttel később azt mondta, hogy 118 ezer euró volt ez az összeg. És Köszönöm szépen az információt. Lesznek még további kérdéseim. Nekem is egy-egy részt alaposan még meg kell nézni, és írásban pontosítani kell egy néhány információt, elnézést, hogy lesz még munka vele, de már nem lesz olyan vad, mint volt. Két dolgot vetnék fel a válaszait, nagyon érdekesnek tartottam egyébként mindenek előtt itt, ami a külügyi szolgálatot és Szíriát illeti, és itt is lesz még pontosító kérdés, ez a, ez a 2,2 millió, amit ki kell fizetnie az Európai Beruházási Banknak. Szíria oldalon kikapta meg ezt a pénzt, milyen beruházásokról volt itt szó Szíriában. Még írásban rákérdezünk a számok kapcsán, de köszönöm szépen, mert ezt eddig nem tudtuk. Mire akartam kiukadni, mert amíg rákérdezek, itt a Human Resource, az emberi erőforrás, a 38. kérdés, amire a válasz az volt, hogy meglehetősen magas a betegállomány. Hát a betegállomány a bizottságnál, hát ezt össze lehet vetni az építőiparral, ahol azért nagyon kemény testi munkát, fizikai munkát végeznek, és a növekedés egyértelmű egyik kerül a másikra, és hát összességében is növekedés van, és ha ezt lebontjuk egy-egy pontra, hogy milyen hosszú ideg voltak betegek, tehát azon munkatársak, akik betegek voltak itt, a munkatársak 60-65%-a beteg volt, azért ez egy nagyon magas arány, és azokból, akik betegek voltak, 19,4 napról volt szó, tehát akik betegek, azok négy hétig betegek rögtön. Vagyis milyen következtetéseket tudnak levonni ez a kérdés. És ez lenne az első része a kérdésemnek. A második rész elgondolkodtat az aklatás kapcsán, és az, hogy kilátásba helyezte hogy megkívánja nézni még, hogy mi történik, és szeretném megtudni, hogy mikor jutunk el oda, hogy erről megalapozottan tudunk beszélni, hogy új eljárásokat terveznek, további eljárásokat. Látjuk, hogy az aklatás miatti költségek igen magasak, esetenként 50 ezer euróról beszélünk, vagyis tevékenykedni kell, és ez lenne a következő kérdés. A következő pedig a versenyvizsga nélküli kabinett tagok, akiket 2011-ben vett fel az Európai Bizottság. Egy persze a bizottságban váltás volt. Rákérdez, hogy nincsenek még számok, van esély, hogy a számokat is megkapjuk, megadják nekünk. Köszönöm szépen egyenlőre ezt az érdemi közlést. Tudjuk, hogy nem mindig volt ez ilyen jó, és a szolgálatok részletes válaszokat adtak, amiket aztán máshol töröltek, de idővel az ember mindig mindent megtud. Most még egy kérdésem van a számövőszék felül. A 23C-nél van egy válasz. A kérdés itt egy ajánlás volt egyébként a pénzügyi eszközökkel kapcsolatban, és a jogalap meghosszabbítással kapcsolatban, hogy a bizottság ezt megtehette volna, vagy nem. Én nehezen érthetőnek tartom a választ őszintén szólva, amit a bizottságtól kaptunk azt a választ, és jó lenne, hogyha az számvevőszék a 23 C-vel kapcsolatban egy írásos állásfoglalást tudna nyújtani majd. Alelnök asszony parancsoljon. Uh, thank you, thank you. Köszönöm, elnök asszony. Őszintén hálás vagyok az elismerő szavakért. Keményen dolgozzunk, hogy meg tudjuk válaszolni a lehető legjobban a parlament kérdéseit. Részletesebb kér, választ kért egy-két kérdéssel kapcsolatban. Az első kérdés az volt, hogy miért olyan magas a betegségek aránya. Nos, láttuk, hogy mert ez már tükröződött a felmérésben is, amit a munkatársaink körében végeztük, és megkérdeztük őket, hogy mi mi aggasztja őket. Beszámoltak arról, hogy nő a stressz, a bizottságnál mert egyre csökken a létszám, és általában is Európában a környezet stresszesebb. Idén, mert ön azt is kérdezte, hogy mit kívánunk tenni ez ügyben, most idén a Fit at Work programot bocsájtjuk útjára. Négy különböző intézkedés csipust tartalmaznak ezek az intézkedések, pszichés támogatás, azután azokon a területeken, ami tudjuk, hogy a burnout összefügg, próbálunk támogatást adni. Másodszorban az egészséges életet kívánjuk támogatni, a bizottság különböző épületeiben edzőtermeket nyitunk, sportklubokban kedvezményes belépőket támogatunk, hogy a munkatársaink az egészségük érdekében minél többet tegyenek, mozogjanak, sportoljanak. A Fit at work az ebéd választásra is kiterjed, hiszen az élelmiszer minősége is hozzájárul a jobb egészséghez. De a legfontosabb a negyedik, ez pedig, hogy rugalmasabb legyen a munkaidő, jobban meg tudják határozni maguk a munkatársak, hogy hogyan osztják be a munkaidőt, távmunka, távkommunikáció. Ez is nagyon fontos a családok, nem csak az anyák, hanem a kisgyermekes édesapák számára is legyenek ilyen rugalmas lehetőségek. És azt is szeretnénk biztosítani, hogy jobban megértsük azt, azt, hogy mi áll annak a hátterében, hogy megnőtt a betegségek száma. Különösen, amikor hosszan tartó, akár éves, vagy annál hosszabb betegségekről beszélünk. Meg kell néznünk azt is, hogy nem élnek-e vissza esetleg a táppénzzel, vagy betegszabadsággal, mert azt is biztosítani kell, hogy mondjuk a vezetők tudják, hogy mi történik a címjeikben. És persze van igazi kockázat, burnout kockázat, az emberek kiégnek, túlzottan elfáradnak, én is tudom, hogy van ilyen kockázat, de kockázatot jelenthet az is, hogyha egyenlőtlen a munkateher megosztása, megosztása. A középvezetők munkájának a megreformálására koncentrálunk mindenek előtt, mert szeretnénk, ha a vezetőink jobb vezetők lennének. Tehát a munka egyenlőbb megosztása, azután ugye a szorgalmas emberek rendszeresen túlóráznak, és ez az a terület, ahol új lépéseket javasolunk, a vezetők teljesítmény értékelések kiemelt terület, ne csak a munkaprogramot nézzük, hanem azt is, hogy a vezető hogyan járul ahhoz hozzá, hogyan látja át a munkatársai teljesítményét, és az egészségének a megőrzése érdekében mit tesz. Szíria arra mondtam, hogy majd később adunk erről több információt. Igen, itt van még a zaklatás kérdése. Nos, jelenleg többet foglalkozunk az iránytatások kidolgozásával. Jelenleg nincs javaslatunk a politika módosítására vagy felülvizsgálatára. Egy többszínű, több rétegű stratégiát akarunk kidolgozni. Ha nagyobb figyelmet szentelünk az emberek közötti különbségekre, hogyha nyitottabbakká válunk a tekintetben, hogy mi okozhat problémát, nehézséget egy munkai környezetben, és beleértve a zaklatás kérdését is. Ezekkel foglalkozunk, de most még nem álltunk elő egy teljesen felülvizsgált zaklatás elleni politikával. Foglalkozunk a, azzal is, hogy esetleg a vezetői szintjén nem szentelnek elég figyelmet a különbözőségeknek, különbségeknek, és Szüker asszony kolléganőm bólogat, hogy hát próbáltam teljes körül megválaszolni ezt a kérdést. Ami a betegségeket illeti, ez biztos, hogy az év során még erre visszatérhetünk. Mindenképpen ez észszerű lenne. Ezzel a meghallgatás végére értünk, és most az Európai Számvevőszék képviselőjét kérdezem, Lazaro úr vagy Cardiff úr, kívánnak-e szólni? Köszönöm szépen, elnök asszony! Összefoglalva szeretném azt mondani továbbra is, támogatni fogjuk az önök felügyeleti ellenőrzési munkáját. Rendelkezésre állunk, segítünk természetesen a bizottságnak is, hogy minél jobban meg tudják válaszolni az előttük álló kihívásokat. Köszönöm, elnök asszony. Most megpróbálok kicsit lassabban beszélni. Néhány megjegyzésem lenne. A számbevőszék részvétele a költségvetéssel kapcsolatos munkában, ha bármi kételjük lenne, nos, teljes mértékben tiszteletbe tartjuk a függetlenségünket, ez e, e, nem természetesen nem lenne megfelelő azonban, vagy nem lenne méltányos, hogyha a szakértelmünket nem használnánk fel. Ami a performance kapcsolatos fejezet illeti, persze még ez előttünk áll túlnyomó részt, és majd most ki fogjuk értékelni az első évben, mi történt, milyen tapasztalatokat vonhatunk le az első év után, és erről az ülésről azt az üzenetet visszük magunkkal, hogy ez a szakbizottság nagy érdeklődéssel figyelje jövőben is a munkánkat, és szeretné, ha ez tovább kiteljesedne ami az áramvonalasítást és az indikátorok jobb összekapcsolását, illeti a, a célokhoz történő hozzá kapcsolását. Most a biztos asszonynak igaza van, ez egy nagyon nehéz feladat, de a munkánk során sok lehetőségre is bukkanunk, sok helyen érvényesülhet multiplikátor hatás, vagy szinergia, és bizonyos sokszor jobban lehetett volna a célokhoz kötni, például a harmadik fejezetben vannak olyan célkitűzések, amelyek kapcsán az OICR kritériumoknak kellett, hogy megfeleljenek az indikátorok. Továbbra is vizsgáljuk ezeket a kérdéseket, és nagyon köszönöm az időt, amit ránk szántak. ír majd nekünk egy levelet eh, a 23C-vel kapcsolatban, hogy először mi írjunk önnek egy levelet? Jó, jó, rendben van, csak hogy biztosak lehessünk a dolgunkban. Nem kell önnek eh, már levelet írni, írásban fogunk válaszolni, amilyen gyorsan csak lehet erre a kérdésre. Nagyon köszönöm, akkor most az előadója a szó. Köszönöm, elég sok megjegyzésem lenne A meghallgatás végén mindenek előtt szeretnék köszönetet mondani a bizottságnak, mindenkinek, az elnök asszonynak nagyon köszönöm a kitűnő együttműködést, a kiváló írásos válaszokat. Köszönöm a számvevőszéknek is a valóban kitűnő együttműködést. Ahogyan tudják, ez hát a mentesítés egy folyamat. Idén nagyon, amit megállapítunk, az hasznos lesz majd a következő év és minden jövőbeni azt követő mentesítési eljárás számára is. A bizottság válaszait nem kívánom megismételni, teljesen elégedett vagyok, ezzel kitűnő válaszok voltak. Azt próbálom csak kiemelni, ahol egy-két dolog, dolgot pontosítani kellene. Nem volt elég kielégítő a Juncker tervel kapcsolatos kérdés megválaszolásában nincs világos hozzárendelés a prioritásokhoz, és itt van ellentmondás a költségvetés alapú, illetve az eredmény alapú megközelítés között. És még néhány más megjegyzésem is lenne. Túl lenne még arról beszélni, hogy megadjuk-e a mentesítést vagy sem, mert itt ez még kötelezettségvállalásokat szeretnék a bizottságtól. Inkább általános dologról, dolgokról beszélek először, és utána rátérek néhány kon- konkrétumra. Amikor is a performance-ról beszélünk, szeretnénk, hogyha a bizottság gondolkozna azon, hogy hogyan lehetne egy hosszú távú pénzügyi kötelezettségvást, a, a több éves pénzügyi keretet és a politikai prioritásokat összhangba hozni. Másodszorban szeretnénk, hogyha rövid időn belül a bizottság megteremtené az összhangot a 2020-as stratégia, illetve a tagállamok operatív programjai és a partnerségi megállapodások között. A DG Agri menedzsment tervével kapcsolatban van egy konkrétum, már tárgyaltunk erről a mezőgazdasági főigazgatósággal, és itt vannak új célkitűzések, kulcsfontosságú teljesítmény indikátorokkal, a közös agrárpolitika jobbítása érdekében, majd még Hogan biztossal is tárgyalunk erről. Ami a bevételeket illeti. Itt új kezdeményezést tettünk 2013-ban, harmonizálni kell az ütemterveket a súlyos költségvetési egyensúlytalanságok elleni fellépés egyében. E, itt mindenképpen garantálni kell, hogy e, ezt megfelelően fogják kezelni, ezt a kérdést. Az ötödik pont. Egyetértünk a számvevőszék azon kérésével, hogy legyen egy hosszú távú cashflow terv, ugyanis a a kötelezettségvállalások, nem teljesített kötelezettségvállalások mindenébe problémát jelentenek, ezzel is kell csinálni valamit. Korábbi meghallgatásokon és a mai meghallgatáson is elhangzott, hogy a közvélemény, a média nagyon odafigyel az integritással kapcsolatos kérdésekre. Valóban jól működő etikai magatartási kódexre van szükség. A bizottság vállaljon kötelezettséget arra, hogy rendszeresen felülvizsgálja a biztosok etikai kódexét, és ha megoldják a felmerülő problémákat. Az európai iskolákat nem említettem meg, de szeretnénk, hogyha a bizottság itt is proaktív lenne, és biztosítaná azt, hogy az Európai számlövőszék ajánlásai, amiket 2015. október 27-én adott ki a számlövőszék, tiszteletbe tartanák, és ezek végrehajtásra kerülnének. Nyolcadik pont az ajánlások. Szeretnénk, hogyha a főigazgatóságok egy tevékenységi jelentést adnának ki az európai szemeszterben nem fogadott ország specifikus ajánlásokkal kapcsolatban. 9. pont szakértői munkacsoport itt szükség lenne, hogyha nyomon követné a bizottság, hogy mi történik a parlament követeléseivel, amikor is a 2014-es költségvetés elfogadásra kerül. Tizedik pont, itt három konkrét dologról van szó, de ezekről most nem kívánok beszélni, mert erről már sok szó esett. Ezt a bizottságra bízom a kötelezettségvállalást. Azután itt van a dohány megállapodás kérdése, azután a második pont az Olaf harmadik pedig a migráció, menekült politika. És természetesen önök asszony, ha még valamilyen más eh, kötelezettségvállalás is eszébe jut, akkor ezt örömmel vesszük, mert idén, meghallgatás során sok minden elhangzott, és eh, nagyon jó, hogyha a bizottság jól megfogalmazza ezeket a kötelezettségvállalásokat, illetve egy levél formájában, vagy valami más írásos formában, de erre természetesen még szükség van mielőtt az összes árnyék előadóval elkezdődne a vita, és majd a e, jelentés tervezett vitája kapcsán, és erre szükség lesz, hiszen ebben a szakbizottságban február 23-án fogjuk megvitatni a mentesítésre vonatkozó jelentés tervezetet. Mondom, így jól, sikeresen tudjuk lezárni a meghallgatást. Köszönöm az együttműködést, és még van egy hónapunk, kemény munkát kell végeznünk. Remélem, hogy a mentesítési eljárást majd nagyon sikeresen fogjuk tudni lezárni. Köszönöm. Ezzel a mai ülés végére értünk. A következő ülés január 28-án 9 12.30-ig lesz, és február 4-i dátumot is már kérem érják fel. Kellemes estét kívánunk! A Alelnök asszony ön még túlórázott is a kedvünkért. Köszönöm! további szép estét, és az alapmunkatársainak holnap egy nagyon kellemes bulit kívánok az jó, amikor a vezetők a munkatársakkal együtt mulatnak és ünnepelnek.